Rendben. Ha mindenki. Azon gondolkoznak, ha azon gondolkoznak, hogy mire várunk, meg kell mondjam, hogy néhányan lecsúsztak a napi rendről. De minden esetre kezdjük a munkát a napi rend elfogadásával. Tájékoztattak arról, Oli Schmidt hivatalából, a jelentéstevő, hogy egy ma a késik a gépe, sőt két gépe is késett, itt törölték két járatát, úgyhogy semmiképp se tud eljönni 15 óra 15 percre. Így módon a mai napi rendtervezett hatos pontja, pontja elhalasztása kerül egy másik időpontra. Ma semmiképp se tudjuk áttenni, mert délután a meghallgatásunk lesz. Ezzel elfogadjuk a napi rendet? Nem látom, hogy lenne ellenvetés. Elnöki közlendők. Az első három oldalú megbeszélés október 10-én, amelyen kulcsfontosságú kérdések kerültek terítékre, a munkamódszerünk kapcsán, illetve azon kérdések kapcsán, amelyek többé-kevésbé szakmaiak, viszont bizonyos politikaiak is. Megállapítottuk azt az eljárást, mely alapján néhány szakmai, technikai elemet kiemeltünk, és ezt a munkacsoportnak utaltuk át, hogy azok a következő háromadalú megbeszélés előtt szakmai tájékoztatással ilyenek. 25, október 25-én lesz a következő triológus. Az első nem volt döntés, hanem inkább csak összevetettük az álláspontokat. Következik a hármas naprendi pont, az éves jelentés az EU versenypolitikájáról, illetve a módosítók tárgyalása. Most András Fábnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves képviselőtársak, először is az összes szerzőnek köszönöm a módosítókat, amelyeket benyújtottak, köszönöm azokat a konstruktív inputokat, amelyekkel ez a, a, a 77 módosítót jelent, mindegyik megérdemli a vitát. A, a versenyjoggal foglalkozó munkacsoport vagy task force van megállapodtunk afelől, hogy megpróbálunk ebben az évben egy, egy súlyponti témára hegyezzük ki az éves jelentést. Tehát ne csak szép szóvirágok legyenek abban, hanem tényleges súlya, hatása lehessen így módon a jelentésnek, azáltal, hogy, úgy mondottam, kihegyezzük egy-egy központi témára. Az én tervezetem is meghatározott egy ilyen súlypontot, a 2003 per 1-es szabályozást, meg a Tehát összefoglalhatnám annyiban, hogy arra köv- azt kérjük a bizottságtól, hogy vizsgálják meg, hogyan lehetne hogy a ö, bíróságon kívüli megállapodások lehetőségét jobban kiaknázzuk, mielőtt ö, mielőtt bírósági tárgyalásra kerülne, büntetése kerülne a sor. Ugyanakkor szkeptikus hangok hallottak a bizottságtól, azt jelezték, hogy egy ilyen ADR megoldás olyan helyzetet teremthetne adott esetben, hogy a bíróságon kívüli tárgyalást lehetőséget kéne először megteremteni, hogy az Egyesült Államokban ez történik. Szerintem épp ellenkezőleg ez erősíteni az Európai Bizottság eljárásbeli jogosítványait, hogyha olyan megoldás születhetne, ahol a kartelekkel folytatott megállapodás gyorsan kialakulhatna egy-egy büntetési pénz, illetve kártérítés kifezítéséről. Szerintem ez éppen, hogy jó megoldást jelenthetne. Annyi megállapodható, hogy, hogy egy harmadik fizetést is figyelembe kellene venni a rendszerben, és olyan programokat is garantálhatnánk, amelyek úgynevezett compliance procedure-ekkel, megfelelési szabályokkal esnének egybe. Úgy gondoljuk, hogy a szakbizottság a kollektív ridesszel kapcsolatos állásfoglalásának fényében is vonzóba kellene tennünk, és kiegyensúlyozatába a leniency program, megengedési program végrehajtását, és az Európai Bizottság bizalmasságot élvezni ezen ügyek kezelésében részünkről is, és az is fontos, hogy az Európai Bíróság vonatkozó határozatai végrehajtásra kerüljenek. A... Arra is szeretnék utalni, hogy Gerardin professzor egy tanulmányt készített ebben a témában, és ezt november 8-án délután 4 órakor mutatja be a Task Force tagja előtt, de szívesen meghívom bármely szakbizottsági tag képviselőtársamat is. A Pezédó úr a szocialista frakció részéről kérte, hogy egy további szakértőt is hívjunk meg, ezt, aki majd kommentálja ezt az előadást, és a bizottság részéről is elhangzanak meg kommentárok. Elnök asszony néhány módosít túlval kapcsolatban szeretnék röviden lást foglalni, ha megengedi. Az általános gazdasági érdekű szolgáltatások alapján is a úgy kell orientálódnunk, ahogy a mai jelentésben is megfogalmazzuk, és ilyen értelemben egy sor módosított elintézetnek tekinthetünk. A kollektív redresszel vonatkozó módosítókra, és részben igaz ez, ezekről ma fogunk szavazni egyébként, és valószínűleg ugyanez vonatkozik az Alternative Dispute Settlement, az alternatív vitarendezési megállapodások ügyére, ahol a mai szabályozás szerint is a bizottság azon lehetősége, hogy a büntető pénzekre vonat, büntető pénz kifizetése vonatkozó határozat előtt élhet ezzel, de utána már nem. Ha e, e ezt észben tartjuk, akkor ez segít bennünket a módosítók értékelésében. Ugyanakkor az állami védőernyők, ágazati védőernyők, amelyek az a válság után kerültek bevezetésre is figyelmet érdemelnek az egyes módosítók értékelésekor. Az a kérdés, hogy energiaszektorral mit tegyünk, nos, a vonatkozó módosítók azt javasolnak, javasolják, hogy az energiatermelők előtt meg kell nyitni az, az ágazatot jobban, mint most, aztán a rating agency kapcsolatos van egy módosító, a szakbizottság által más területen hozott döntésekkel kell összehangolni azt a mód, annak a módosítónak a sorsát is, amely a, a rating agency foglalkozik is. Az Európai Bizottság versenyjogi főigazgatóságával együttműködés javításáról is szól módosító. Aztán vannak, egy, vannak olyan módosítások, amelyekre most nem volt időm beszélni, ám a szavazás során majd jelzem, hogy milyen álláspontom van ezekkel kapcsolatban. Köszönöm még egyszer a konstruktív hozzájárulást, és várom, hogy mi, milyen témákat vesznek még föl képviselőtársaim a vita során, amelyre nem volt időm vagy alkalmam most kitérni. Köszönöm szépen. Nézzük, Sofia az az első jelentéstevő, aki eljött ma. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy röviden szólhatok hozzá ehhez a kérdéshez, hiszen nem tudom ezt nagyon kiegészíteni. A jelentéstevők és árnyék jelentéstevők közösen dolgoztak már évek óta ezen a versenyképességi versenypolitikáról szóló jelentésen, és nagymértékben meg is állapodtunk egymás között, egyetértünk a legfontosabb kérdésekben. Megnéztem a módosító javaslatokat, a legtöbb eléggé pozitív, megerősítő jelentést, Ami a kollektív jogorvoslatot illeti, erről sem kell sokat beszélnem, hiszen itt is egy elég jó kompromisszum született a jelentés kapcsán ami pedig a szolgáltatásokat, illetve az általános érdekű szolgáltatásokat illeti. Lehet, hogy itt a szakbizottságban nem mindig értünk egyet, hiszen az általános érdekű szolgáltatásokra vonatkozó jelentést nem igazán üdvözöljük, különösen nem az ezzel kapcsolatos jogszabályi hátteret. Ebben sosem volt egyetértés, valószínűleg továbbra sem lesz. Ami pedig a az Európai Bizottsággal való együttműködést illeti jó pár módosító javaslatot benyújtottam, és ezeket meg is említetted, anélkül, hogy mondtad volna, hogy támogatod őket, vagy sem. Ennek a lényege az, hogy olyan javaslatokat szerettünk volna benyújtani, amely az együttműködést egy kicsit struktúrája, hiszen minden évben elfogadjuk a versenyképességi jelentést és más jelentéseket, amelyek foglalkoznak versenyképességi témákkal. A bizottság nagyon udvariasan azt mondja, hogy köszönöm, aztán a saját útját járja tovább, és bár az esetek 99%-ában támogatom az Európai Bizottság álláspontját, mégis egy kicsit furcsa az, hogy egy nagyon fontos politikai területről van szó, ahol nincsen demokratikus ellenőrzés, vagy legalábbis jelentőségteljes ellenőrzés nincsen, és hogyha megnézzük az európai gazdaság helyzetét, illetve megnézzük a jelenlegi viták irányát, ezek egyre inkább a gazdasági integrációról, illetve együttműködésről szólnak. Nos, azt hiszem, hogy itt az Európai Parlament inputja nagyon hasznos lehet. Nyitott vagyok a többi javaslat előtt is, ezeket szerettem volna kiemelni. Elnök, köszönöm szépen. Dirk? Thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, először is köszönettel tartozom Schwab úrnak a jelentéstervezetért. tervezetért már, ahogyan korábban elmondtam, a tervezet nagy részét támogatom, és ma egy-két saját módosítomra szeretnék kitérni. A 2009-es éves versenyképességi jelentésben az Európai Parlament kifejezte aggájait azon ö, átmeneti intézkedésekkel kapcsolatban, amelyek végül is nem bizonyulnak nagyon átmenetinek, és hangsúlyozzuk az, hogy ö, amint lehet véget kell ezeknek vetni most pedig egy újabb támogatási rendszer meghosszabbodik. A 6-os, 12-es és 14-es módosító javaslat ezekre irányul. Először is el kell mondanom, hogy a bizottság javaslatát javítani kell az antitrust jellegű intézkedések kapcsán, illetve a büntetések alkalmazásában, mint fegyelmi eszköz és a versenyképességet kell figyelembe venni, nem pedig költségvetési és pénzügyi következtetéseket, illetve következményeket, akkor, amikor büntetést szab kell bizottság. Ingeborg Reszkne és Revelini jelentéstevők munkájáról a jövő héten fogunk szavazni. A 44-es módosító pedig arról szól, hogy a büntetésekből származó bevételek hogyan épülnek be a költségvetésbe, ez pedig a semlegességet megkérdőjelezi, hiszen a pénzbüntetéseket bizonyos költségvetési területekhez kapcsolja. Aztán ott van a 37-es módosító, amelyet benyújtottam, a büntetés pénzbírságokat nem lehet alternatív finanszírozási eszközként, eszközként felhasználni. Nagyon remélem, hogy a végső verzióba ezek belekerülnek. Elnök asszony, azt is el kell mondanom, hogy a múlt héten gyümölcsöző eszmecserét folytattunk a kollektív jogorvoslatról, a jelentéstevő készen állt az együttműködésre, és azt hiszem, hogy kielégítő következtetés lehetett levonni a legtöbb kérdés esetében, és köszönettel tartozom neki a nyitottságáért. Flip. Köszönöm. Flip. Köszönöm szépen. Én is köszönettel tartozom Andrásznak a jó jelentésére, és osztom azt a gondolatot, miszerint nem kell karácsonyfát csinálni a versenyképesség jelentésből, ahogy eddig tettük, Hogyha jól értettem, akkor alapvetően a büntetésekre, a pénzbírságokra akar összpontosítani. Most megvizsgálva a jelenlegi kontextus, azt látjuk, hogy mindig a pénzügyi ágazat támogatására összpontosítunk, és hogyha megnézzük a versenypolitika hatását, a makrohatását, akkor azt kell mondanom, hogy az állami támogatások hatása sokkal nagyobb, mint a pénzbírságoké. Tehát azt hiszem, hogy itt egy kicsit másképp nézzük a helyzetet, másra összpontosítunk, de bizonyára meg tudunk majd állapodni valamiben, hiszen tudom, hogy az én aggodalmamat mások is osztják. Szofi, hogyha jól értettem, akkor ellenzed az általános gazdaság érdekű szolgáltatásokkal kapcsolatos keretkialakítását? Nos, akkor azt hiszem, hogy most az egyszer nem értünk egyet, és ellentétes csapatban harcolunk. Jürgen, Köszönöm, Jürgen. A GUE nevében szeretnél szólni egy pár szót? Köszönöm. Kis későn érkeztem, itt a versenyképességi jelentésről van szó, ugye? Kis frakcióként az a problémánk, hogy néha túl sok a munkánk. Egyes módosítókat Andrikén asszony készített, én megnéztem a befutott módosítókat, és ezzel kapcsolatban az a kommentárom, hogy amit Philip Lambert elmondott a, a bankok jogokkal kapcsolatos világos követelmények tárgyában. Nos, ezt az álláspontot támogatom, ennek megfelelően fogunk majd szavazni, és egy második pont, amely fontos számomra, az a, az energiaellátás kérdése. Ez a fejreira készített ezzel kapcsolatban módosítottam, amelyet ebben a formájában támogatnom kell hogy ne oligopol és monopol, a nyugvó piac alakuljon ki ebben a szegmensben. Ezt tehát támogatni fogjuk, és így fogunk eljárni majd a szavazáskor, de többet most még nem tudok ezzel kapcsolatban mondani. Köszönöm. Thank you, Antolin. Köszönöm, Antolin. Gracias, Presidenta. Peter Skinner no está. Köszönöm, elnök asszony. Peter Skinner most nincs itt, az általa benyújtott módosítókra szeretnék utalni helyette, de itt van az enyém is. Az enyém a kollektív jogorvoslatot érinti, ezzel kapcsolatosan dolgoztunk a múlt héten, és érdemi megállapodást kötöttünk, és ezek a megállapodások bizonyosan beépülnek majd a jelentésbe. Azt hiszem, hogy ez egy kielégítő megoldás. Peter Skinner mutatta be ezeket a módosítókat. Az egyik a pénzbírságokat érinti. A pénzbírságoknak valóban visszatartó jellegűeknek kell lenniük, egyes esetekben, hogyha nem ilyenek, akkor szinte ösztönzésként működnek, ehelyett ezeket visszatartó erejűekké kell alakítani. És aztán ott van a másik kérdés, a fúzió kérdése, itt szintén a belső piaci logikát kell követni. Aztán Eliza Ferreira is felvetett bizonyos témákat, akik, aki most nincs jelen, ezek a kérdések érdekesnek tűnnek. Világos, hogy nem kell mindent belevenni ebbe a jelentésbe, de a fontos témákat azokkal folyamatosan foglalkoznunk kell. Itt van például a konkurenciával, az ügynökségekkel kapcsolatos kérdés, vagy a domináns hatalmi pozícióval való visszaélés a lakossági szegmensben, például az élelmiszeriparban, vagy a mezőgazdaságban, vagy a bankok válságával kapcsolatos módosítókat is meg kell vizsgálnunk azt hiszem, hogy ezeket mindenképpen figyelembe kell vennünk. Köszönöm. Thank you very much. Thomas. Köszönöm, Thomas Mann. Köszönöm. Én is Andrásnak gratulálok, aki az árnyékelődókkal sikerrel tudott egy nagy átfogó megállapodásra jutni. Persze a részletekben rejlik a, a lényeg. Én is abban egyetértek, hogy a hatékonyságra kell törekednünk. Tehát nem csak dekoratív elemekre van szükség, hanem elriasztó jellegre is a büntetésekkel kapcsolatban. Aztán a, a compliance eljárásokkal kapcsolatban is eléggé egységes álláspont alakult ki. Persze itt is a módosítókat közösen kell majd mérlegelnünk kritikus szempontból. Két témát vetnék fel. Egyrészt a rating agency ügyét. Úgy gondolom, az egyik legfontosabb feladat, amelyet el kell most látnunk, hogy ezekre vonatkozóan egy olyan verseny jelentés szülesen, amely elkerülje azt, hogy félreértsék az európai rating agency létrehozásának gondolatát. Ez a politikai döntésektől függetlenül is szakmai szempontból értékelni kell, egy precíz értékelést kell létrehozni, amely ítéletben bizalom helyezhető, és ne az történjen, hogy nem éppen hiteles döntéseket hoznak a rating agency amelyek sok esetben milliárdos ügyekben érintettek. Ezzel szemben egy semleges pozíciót élvező ügynökség létrehozása, amely megfelelő jogosítványokkal is bír, és hatalommal, mert kicsik már vannak, akkor ezzel nem egy nem azt érzékelnék a, a piac részvevők, hogy a politika behatol a területükre, hanem egy, hanem egy precíz pozíciót hoznánk létre. Hatalmas, gigászi kihatásai vannak a rating agencyknek. Üzemi kasszák vezetővel beszéltem, és amikor ő is azt mondották, hogy ha üzemi ö, ö, nyugdíjbiztosítókat fenn akarják tartani, akkor előbb-utóbb követniük kell a rating agency döntéseit. Ugyanakkor sokszor két-három nagy, nagy agency teljesen más befektetés politikát alak, alap, ö, ajánl egyik napról a másikra, és ez nagyon nehézé teszi a nyugdíjbiztosítók helyzetét. Aztán érdekes javaslatok születtek. A 16-osban viszont azt javasolja benyújtója, hogy jön létre egy alap, amely saját pénzügyi finanszírozással bír, a, a fizetésképtelenséggel fenyegetett vállalatok megsegítésére. Hát nem tudom, ez hogy néz neki, talán egy kicsit messzire megy a javaslat elvileg nem lenne rossz az elgondolás, ám az, hogy a vállalatok, amelyeket fenyeget a, a, a, a, a fizetésképtelenség, ha ezeket segítené meg egy ilyen alap, az beavatkoznánk a piaci viszonyokba, és ez nem volna kívánatos. Aztán végül a többi módosítók kapcsán, el kell mondom, hogy ez sajnos csak egy saját kezdeményezési jelentés, jól tudjuk, hogy ezt hétfő este tárgyaljuk Strasbourgban, viszonylag kevesen vesznek majd részt a tárgyaláson, lehet, hogy egy, meg, ha nem saját kezdeményezése volna a jelentés, akkor precízebben tudnánk tárgyalni Strasbourgban nagyobb súlyjal, és nem a, a köz, közvélemény kizárásával, és a, a beavatkozás csak kicsi lehetőségével, a, a, csak a spontán felszólalásák révén, hanem nagyobb támogatottságot élvezni, de András Fáb elég okos ember ahhoz, hogy megfelelő kezekbe helyezzük ezt a dolgot, hogy az ő kezeiben vannak. Köszönöm. Azt hiszem, hogy még Jörg is szót kért előtte, bocsánat, nem láttalak. para Köszönöm szépen, csak nagyon röviden, hiszen mindannyian András véleményére vagyunk kíváncsiak. Azt hiszem, hogy hihetetlen jó munkát végzett, és ez a kérdés egyre és egyre fontosabbá válik. Szeretném megemlíteni az általam benyújtott módosító javaslatokat. Ezek közül vannak olyanok, amelyek az internettel vagy a repülésügyi kérdésekkel foglalkoznak. Mivel általános jelentésről van szó, ezeket is meg kell említeni. Azonban szeretnék még egy kérdést megemlíteni, ez pedig a piaci oligarchiák kialakítása, hiszen ez illegális tevékenységekhez vezet, rossz termékekhez, illetve az innováció hiányához. Mind a fogyasztókat, mind pedig a piacot is sérti, és ez nagyon sok problémát kavar, problémát kelt. Azt hiszem, hogy mindannyian tisztában vagyunk a pénzügyi hitelminősítő intézetek kérdésével, ezért is meg akartam említeni külön ezt a, ezt a módosító javaslatot, és ajánlom a kollégák figyelmébe. Very much. No, no, András. Köszönöm. András, akkor most a tiéd a szó. Köszönöm. Először is elmondhatom, hogy valamennyi módosítót jó szándékúan vizsgáltam meg, hiszen valamennyi ö, kollégának tartozom ezzel itt a saját kezdeményezésű jelentés esetén. A, egyetértek azzal, hogy ö, nem kell annyira mindenre kiterjeszni, nem kell egy karácsony felcsinálni ebből jelentésből, és azt hiszem, hogy ebben valamennyien egyetértünk. Tehát itt most nem úgy van, mint minden évben, ahogy az éppen most eltávozott kollégek elmondták, hogy végül is ez a jelentés egész egyszerűen eltűnik. Éppen ezért nagyon jó lenne, hogyha arra a kevés dologra összpontosítanánk, amiket említettek. Filip, a kartelbüntetéseket megvizsgáltam súlypontként, azt hiszem, hogy ez a versenyjoggal közvetlenül összefüggő téma, de nem vagyok az ellen, hogy más fontos területeket is felvegyek a jelentésbe. Két vagy három területre kellene koncentrálnunk, és nem túl sok témára. Amit Sanchez Presido kolléga mondta, teljes mértékben, mondott, az teljes mértékben helyes. Visszatartó jellegűek kell, hogy legyenek a büntetések, ez nem kérdés. Mindenekült az önök frakciója joggal mutat rá mindig arra, hogy gyakran a károsultak húzzák a rövidebbet, és éppen ezért jó lenne ennek fényében megvizsgálni azt a javaslatot, hogy egy vitarendezési eljárás a bizottságon belül lehetséges lenne még a pénzbüntetés kiszabása előtt, mert a legkevésbé bürokratikus utat kellene választanunk a vitarendezés kapcsán a fogyasztók érdekében. Az új jogalkotási keret és a közérdekű szolgáltatások kapcsán semmit nem mondok, mert Öntfeld kolléga elment. Az EU bizottsággal való együttműködésre irányuló javaslatot üdvözlöm, hiszen itt az EU szerződés alapján ezt hatékonyan meg tudjuk tenni. Az támogatási joggal kapcsolatosan Lamberts kolléga a parlament kért egy tanulmányt ebben a témában, és ez kevesebb eredményt hozott, mint amit mi kívánatosnak tartottunk. Tehát meg kell néznünk, hogy az banki ágazatban a támogatási jogot hogyan lehet még hatékonyan alkalmazni. Ez bizonyosan segítene az Európai Bizottságnak is. Azt hiszem, hogy ezzel mindent elmondtam, és négy héten belül tudunk erről szavazni. Még bizonyosan néhány kompromisszumot létre tudok majd hozni. Köszönöm. Thank you very much. It says here... Köszönöm szépen. November 22-én fogunk szavazni erről, és a decemberi plenárison kerül végleg szavazásra. Most pedig térjünk át a négyes napi rendi pontra. Ez egy szavazás. Mindenkinek adok egy pár percet arra, hogy megtalálja a szavazókártyáját és behelyezze a gépbe. Yes, a reform of EU state aid rules on services of general economic interest. Első tehát az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra vonatkozó uniós állami támogatási szabályok reformja. úgy tűnik, hogy nem vagyunk elegen, egy kicsit át kell, át kell alakítani az ülésrendet, hogy lehessen szavazni. Rendben, akkor mindenki próbálja ki a szavazókártyáját. Can you open the vote for a test vote? Oh. Okay, there's a test vote. Rendben, akkor próbaszavazás következik. Kérem, hogy mindenki nyomja meg a gombokat. Ott is hiányzik egy kártya. Sophie, minden rendben? Vote avenir. Igen, ami a Peter Simon jelentést illeti, szeretném jelezni, hogy ez nincs benne a szavazati listába, de a néppárt mindegyik kompromisszumot támogatja. Köszönöm, mondja az elnök. Ashley? Igen, elnézést kérek, én is elfelejtettem a szavazókártyát, így majd kézzel jelzem a szavazásomat, hogyha ez elfogadható. Elnök, igen, akkor Antonin és Ashley-nél nincs itt a szavazókártya, valakinek van még ilyen gondja? Nincs, rendben. Jürgen. Jürgen also hasn't got... Jürgennek sincs meg a szavazó kártyája. Sok kis külön szavazást lesz szükség. Yeah, well, we're closing the text vote. We've got 31 people who are... 31 ember ö, kapcsolta be a szerkezetét, de nem mindenki próba szavazott. Azért kezdjük el. Első bekezdés 22-es módosító mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Azt hiszem. Nézzük meg. Ellenőrző géppel, mert nem mindenki ért egyet. Megnyitom a szavazást. Az ELDE egyel több emberrel bír, egyszerűbbé tenni az életemet, hogyha ragaszkodnék hozzá. Ám legyen. Lezárom a szavazást. 19-en mellett, a 10 ellenen szavaztak. A három kártya nélkül nem volt hatása az eredménye, elfogadtuk. 23-as módosító két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodók,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 megvan. Sok oldalról arrébb, dénes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodó, elfogadtuk. 38-as mellette, ellene, tartózkodók, nézzük meg a 38-as géppel. Nem sok élet láttam összesen. Megnyitom a szavazást. Kérem mindenki adja le. Lezárom. Elvetettük. 39 mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt is meg kell nézni géppel. Nem, nem látom a kezeket tudni. Tehát a 39-es a géppel szavazunk. Kérem mindenki adja le. Lezárom a próbaszavazást, itt van az ellenőrző szavazást, elfogadtuk. 40 mellette. Nem látszik? Az előzőnél 20 mellette 11-en ellene szavaztak, nem látszott az eredmény. Nem tudtam, hogy nem látszik a képernyőn. 40-es módosítóról szavazzunk mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 41 mellette, ellene, tartózkodók, ezt is ellenőrizzük géppel a 41-est. Kérem, adja le mindenki, lezárom. 20 mellette, 12-en ellene. 42-es mellette, ellene, nézzük ezt is meg. Nem látom a kezeket elég magasan, nem tudom megszámolni őket. Nem eleget legalábbis. Úgyhogy géppel adják le, lezárom. 20 mellette, 11 ellene. Elemér kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 48 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 49 első rész mellette, ellene, tartózkodók, nem látom megint, megnézzük géppel. Kérem, adják le. 17 mellette, 15 ellene. Hiányzik kártya? 17 mellette, 16 ellene. Ashley-vel. Right, we've got... Ne nyomkodják a gombot. 17 mellette, 15 ellene. A plusz mellette szavazatok. Entelin és Péter? ti ellene. Még, plusz, még hárman ellene szavaztak. Jürgen ellene. Akkor biztos elvetettük. 19-en voksoltak ellene. Ez az első rész. A második rész megáll az első rész nélkül? Akkor mellette, ellene, tartózkodók elvetettük. 50-es módosító első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elvetettük. Az itra hatosa, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elvetettük. Ferenc kompromisszum. Két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. G, Géza kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Hedvig kompromisszum két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 68-as módosító mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 70-es mellette, ellene tartózkodók. Elvetettük. 71 mellette ellene tartózkodók. Nézzük meg a 71-est géppel. Mindenki adja le. Lezárom. 16 mellette, 17 ellene, elbukott. Imko 9-ese mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Itre hetese mellette, ellene tartózkodik, elvetettük. Ilona kompromisszum mellette, ellene tartózkodó, elfogadtuk. Menjünk tovább. 82-es két részben, első mellette, ellene tartózkodó, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elvetettük. Jenő kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. A 17-es szöveg mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk a 17-est. 113-as mellette, ellene tartózkodók. Szerintem elfogadtuk, de nézzük meg géppel a 113-as ellenőrző szavazásra bocsájtom. Kérem mindenki voksoljon, lezárom. 17 mellette, 17 ellene. Van-e plusz szavazat? Még egy ellenszavazat, akkor, akkor elbukott. Még ketten, mindenképp elbukott. 114-es mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 115. Szóbeli módosító? Már korábban jeleztük a 115-ös kapcsolatban. Itt egy szóbeli módosító merült fel. A az állami támogató, a kiegyenítő kifizetése, illetve a nem támogatott vállalatok és nem kompenzált vállalatok. Tehát kicseréljük egymással a két kifejezést. Ezt a néppárt és a módosító benyújtója megállapodott erről. Itt olyan kiegyenlítő kifizetésekről van szó, amelyeket nem állami támogatásként szeretnénk megjelölni. A két kifejezés egymással felváltását mindenki támogatja szerintem. Okay. So, any... Van-e ellenvetés a módosítóval kapcsolatban? Akkor szavazzunk róla. Fölolvassam, vagy mindenki számára világos? Mindenkinek megvan. Jó. Szóbeli módosító. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodók? Elfogadtuk. Ez a 105-ös helyett történt, ugye? Elfogadtuk a szóbelit. volna kedves? A 145 is szeretnének szavazni? Nem értem, mit kér. Igen. A szóbeli módosítóról szavaztunk az imént, amely az eredeti 115-ös helyett került szavazásra, mert senki sem élt ellenvetéssel. Igen, de itt azt mondták, hogy valami helyet szavaztunk a, a módosított formáról szereztünk volna szavazni. Rosszul kaptuk a tolmácsolást németül. Elnök, értem. Nem szavaztunk másról, mint az imént ismertetett, Szimul által ismertetett szóbeli módosítóról, amely az 125-ös helyett, illetve hát annak a módosított verziója volt.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 Kicsit megzavarodtam. Az ötödik részről szavazzunk elektronikusan. Mindenki voksoljon, kérem, lezárom az ellenőrző szavazást. Elfogadtuk. 26-9 ellenében. Úgyhogy van még egy hatodik rész is mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Hetedik rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk meg kell mondjam, nem nagyon támogatom a kompromisszum szövegekben ilyen sok rész felállítását. A jövőben nem fogjuk ezt megengedni, hogy ilyen sok részre bontsák a kompromisszumot, csak hogy tudják. Hol is tartunk? Hármas módosító. Mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. Eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Négyes modosta mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodók, szerintem elfogadtuk. Nézzük meg, ha akarják, hatos módosító, Mindenki leadta? Lezárom. 21-15 ellenében átment. Hetes módosító mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodok, elvetettük. Tizenegyes mellette ellene tartózkodok, elvetettük. 12-es mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk, 20-as mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük 21-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, érdeti szöveg, 1-12 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, egyes módosta mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, eredeti szöveg 13-15-ig mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, elektronikus szavazásra bocsájtom a a módosított szöveg egészét, végszavazást tehát. Kérem mindenki adja le a szavazatát, lezárom. 27-en mellette, 8 ellene, 1 tartózkodott. Gratulálok a jelentéstevőnek. Most pedig, igen, András, elnök asszony, röviden bejelentette, hogy nem engedi meg a jövőben a kompromisszumok túl sok részre szabdalását. Ezt az ön frakciója jelentésében is végrehajthatjuk? Mert akkor az, kezdjük azzal az ön frakciója által kért jelentésben. Majd kifejtem. Azt mondtam, hogy a jövőben a következő szavazási ö, ülésünkön ne legyen egy-egy kompromisszumnak olyan sok darabra szabdalt részszavazása. Alap része ez a szabályozásnak. 5-6-7-es darabolások történnek. Ha az elnök látta volna ezt korábban, akkor ellen döntött volna. Tehát a szavazások közepén tartunk, a, a, a, a, most menet közben nem változtunk a szabályokon, de a következő ülésünkre bizony élni fogok-e jogommal. Okay. Um, I'm going to do... Generikus módon fel kell járni, mert az ALDE olyan módosítókat támogatott, amelyek nincsenek a listán. Az A, B, C, E, H és I kompromisszumokat támogatták. Ezek eh, lejegyezzük a jegyzőkönyvben. Most pedig a koherens európai megközelítés a kollektív redress módszertanában, a kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. B kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. C kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. D kompromisszum két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. E kompromisszum mellette, E mellette, ellene, Mm, valaki elveszett a szavazólistában, tehát az E elemér kompromisszumnál járunk. Kihagytam valamit? Tehát E kompromisszum. A D-ről már szavaztunk két részben. Igen, igen, a D-ről már szavaztunk két részben. Két részben első elfogadtuk, a másodikat nem. Tehát most az elkompromisszumnál járunk. Who, who's trying to take the floor? Ki kér szót? Antolin, minden rendben? Antolin?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 esetében azt hiszem, hogy meg kell ismételni a szavazást azért, mert a második részben a többség támogatja ezt a javaslatot, és mégis elvetettük. Ez nagyon fontos, úgyhogy szeretném, hogyha ezt megnéznénk. Elnök. Ellenőrizzük tehát D kompromisszum második részét. A D kompromisszum második részéről szavazunk. Mindenki szavazott. Akkor lezárom a szavazást. 27 mellette, 8 ellene, tehát valóban elfogadtuk. Rendben. Akkor az E kompromisszum következik. Egy részben ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es módosító mellette,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 Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 16-18 ellenében egy tartózkodással elutasítottuk. Tehát akkor elutasítottuk. 41-es módosító mellette, ellene,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 39-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, ezt ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Most itt az utolsó lehetőség, lezárom a szavazást. 18-16 arányban elfogadtuk. Így kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, és végszavazás következik, zárószavazás elektronikus formában. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 33-an mellette egy ellenszavazattal. Köszönöm szépen, és gratulálunk a jelentéstevőnek. Ahogyan korábban mondtam, a hatos napi rendi pontot elhalasztjuk, amely az éves adójelentés témáját öleli föl. Ez pedig azt jelenti, hogy fél ötig szünetet tartunk, és akkor kezdődik majd a nyilvános meghallgatás, az Európai Uniós gazdasági kormányzásról. Thank you. Okay, welcome, welcome back. No tehát, mindenkit üdvözlök. Adunk még néhány, adtam néhány percet még, hát ha befut. Meghallgatásunk lesz a válságkezelés tárgyában, illetve a gazdasági kormányzás tárgyában. Ebben a sorrendben két panel követi tehát egymást. Az első a válságkezelés elődői André Szapir és Ricardo Cabral 10-10 percet kapnak, hogy prezentációt tartsanak, és utána pedig kérdéseket kapnak, mert válaszolhatnak. Ez egy órát tarthat. A második panel pedig a gazdasági kormányzás tárgyában Jürgen Stark és Jerome Krél előadásában a válságkezelés is érdekes téma, meg a másik is, ha bárki és egymást is kommentálhatják az előadók, ezt is megengedjük majd. Ez is érdekes lehet. Elnézést kérek az előadóktól, hogy ilyen kevesen vannak jelen a képviselők közül, de hát oly sok téma fut párhuzamosan, hogy ez nagyon nehézé teszi a szervezést. De a, az itt elhangzott információ hozzáférhető válik más fórumokon. Úgyhogy sokkal nagyobb figyelembe vezi ezt a témát, mint gondolják a, a viszonylag kevés résztvevő alapján. Üdvözlöm az előadókat, visszaszámlálás alapján működik az óra, tehát a fennmaradó idő, ideiket mutatja az óra. Tehát, André, először te kapod meg a szót. Kérlek. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt a szakbizottság előtt beszélhetek. A válságkezelése kapcsolatban három kérdés merült föl. Az első a kettős visszaesés kérdése, illetve az európai szemeszter, a második Görögország, Portugália és Írország helyzete, a harmadik pedig az ESM, illetve az EFSF, tehát az Európai Stabilitási Mechanizmus. Ezekről szeretnék beszélni. Főleg a második területre kívánok kitérni rendszeresen, illetve részletesen. Ami az első kérdést illeti, a 2003-as kiadásból szeretnék egy rövid bekezdést felolvasni az európai szemeszterről. Ez a költségvetési koordinációról a következőt mondja. A bizottság külső feltételezéseket alkalmazhat akkor, amikor nemzeti stabilitási programokat hozza létre, illetve iránymutatást adhat a nemzeti fiskális politikákra vonatkozóan, figyelembe véve a nemzeti és az Európai Uniós helyzeteket. Amikor a nemzeti programok kialakultak, akkor ezt egy agregált európa európai stabilitási programmá lehetnek alakítani, amely az általános fiskális politikát erősíthetné meg, illetve eh, rámutathat arra, hogy hol van szükség kiigazításra. Ez a folyamat európai szemeszterben szá, osztaná fel, szemeszterekre osztaná fel a 12 hónapot, illetve egy nemzeti szemeszterre, európai szemeszterre és nemzeti szemeszterre. A második eh, szemeszterben a nemzeti politikákra összpontosítanánk. Azt hiszem tehát most európai szemeszter élünk, és ez mindenképpen egy előrelépés, előrelépés, hogy van európai szemeszter, de mindenképpen vonatkozik a vita második részére is, hogy még nem jutottunk el az Európai Stabilitási Program gondolatához. Nem jutottunk el ahhoz a ponthoz, amikor a nemzeti pro- programokat összevetve megnéznénk, hogy ez mit jelent az európai térség számára, és ezt tovább felhasználnák a tagállamok arra, hogy a saját nemzeti költségvetéseikhez jutnának. Remélem, hogy ebbe az irányba haladnak majd a dolgok, tehát egy vegyes politikai elképzelés, egy policy mix alakulna ki alulról fölfelé, és remélem, hogy ez így lesz, hiszen akkor lehet konkrétan megbirkózni a gondokkal. Sajnos még nem járunk itt, és az európai szemeszter gondolata, fogalma nagy szerepet játszhat abban, hogy a kettős visszaesést elkerüljük közös fellépéssel. Mi a helyzet a programországokkal? Nos, ugyanúgy, mint más esetekben, nagyon fontosnak tartom azt, hogy a szakbizottság figyelmét fölhívjam egy különbségtételre. Egyrészt Görögország, másrészt a két másik programország, Írország és Portugália helyzetére. Hogyha megnézzük Görögországot, akkor azt hiszem egyértelmű volt már rögtön a dolgok elejétől fogva, hogy maraton előtt állunk. Hosszú időt fog igénybe venni az, hogy mind az európai oldalról, mind pedig Görögország részéről felállítsuk azokat a reformokat, amelyek lehetővé tennék, hogy Görögország kilábaljon a válságból, és reformon menjen keresztül. Igen, mindenképpen maraton ról beszéltünk, de van itt egy ellentmondás. A folyamat során nagyon rövid mérföldköveket határoztunk meg, és azt hiszem, hogy ez a gond, ezt látjuk most is, minden negyed évben azon gondolkodunk, hogy vajon Görögország megfelele ezeknek a küszöbértékeknek, ezeknek a mérföldköveknek, de ez egy ellentmondás, hogyha az ember teljes maratont fut, akkor negyed mérföldönként nem teszi fel a kérdést, hogy vajon vajon a következő mérföldhöz elére. Tehát vannak mércék, de mind a két oldalról, az európai, illetve a görög oldalról is lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a programokat megvalósítsák. Most pedig a piac minden negyed mérföldnél azt nézi, azt méricskéli, hogy vajon elérjük-e a célkitűzést, vagy sem. És abban reménykedtünk, hogy 2012-ben visszatérhet a piacra Görögország, de ez nem volt valóságszerű. Egy-két gondolatot osztanék meg önökkel, arra vonatkozóan, hogy miért lesz valóban ez egy maraton. Remélhetőleg reformon megy majd keresztül Görögország, sikerül kilábalni ebből a helyzetből, de nagyon sok problémával küzd ez az ország. Beszéltünk egyrészt a rossz adminisztrációról. A Világbank a World Bank Doing Business mutatót adja ki, ez egy indikátor, amely a különböző országok adminisztratív helyzetét értékeli. Az euróországok közül Görögország az, amely az egyik legalacsonyabb helyen szerepel a ranglistán, 56 pontot ért el, ez Albánia illetve Fehér Oroszország eredménye is, tehát ebbe a kategóriába került Görögország, ez az üzleti mutatója. Hogyha megnézzük a következő országot, Portugált, Portugáliát, Portugália 70 pontot kapott, tehát jóval megelőzi Görögországot ezen a listán. Hogyha pedig egy másik mutatót nézzünk, például a gazdasági struktúrát, akkor mit látunk? Hogyha megnézzük a foglalkoztatást, foglalkoztatási rátát a kevesebb, mint 10 foglalkoztatót, foglalkoztatót megnézzük, akkor azt látjuk, hogy Németországban sok KKV van, de az vállalatoknak csak 19%-a rendelkezik kevesebb, mint 10 munkavállalóval. Itt a rekordot ismét Görögország tartja, 58%-a a foglalkoztatásnak olyan vállalkozásokban van, ahol kevesebb, mint 10 munkavállalót foglalkoztatnak, és ennek rengeteg kihatása van a termelékenységre, illetve más területekre is. Portugália 41%-ot ért el, tehát ismét azt látjuk, hogy hatalmas a szakadék a két ország között, és ami pedig a gazdaság nyitottságát illeti, külső nyitottságát, a szolgáltatások és a termékek exportját mérem a GDP tükrében. Vannak kisebb nyílt gazdaságok, Belgium, Hollandia, Csehköztársaság, ország. Ezeknek a gazdaságoknak az exportrátája a GDP tükrében kb. 80%-nál alakul, 80% körül mozog. Hogyha megnézzük Görögországot, azt látjuk, hogy az összes euró ország gazdasága közül a legalacsonyabb eredményt éri el, tehát egy kicsi, zárt gazdaságról van szó. Csak 23 százaléka, 23 százalék ez a ráta. Ezek a mutatók pedig azt mutatják, hogy gazdasági átalakulásra van szükség, hatalmas mértékű átalakulásra, amely nem zárulhat le három év alatt. És ugye ezt akartuk, ez volt a terv, de hát nem lehet ennyi idő alatt ezt lebonyolítani. Megreformálhatja magát ez az ország különböző segítséggel, illetve eszközökkel, az EU és az IMF segítségével, de ez időt fog igénybe venni. Tehát amikor a program eredményét mérjük, akkor Görögországot teljesen más kategóriába tenném, mint a másik két országot, Portugáliát és Írországot, és nagyon sok időt fog igénybe venni ez a reform. Tehát, hogyha valaki gyors megoldást keres, akkor bizony kellemetlen csalódás előtt áll. És ez az a csalódás, amit hétről hétre tapasztalunk, hiszen azt látjuk, hogy lecsúszik az ország, és ez nem is lehet meglepő, hiszen a kezdeti elvárásunk nem volt valóságszerű. És végül azt a feladatot kaptam, hogy az európai pénzügyi stabilitási eszközről, illetve a stabilitási mechanizmusról beszéljek. Nos, sokat beszéltünk már erről a kérdésről. Görögország már a kezdetektől fogva azt a veszélyt kellett, hogy az, az előtt a veszély előtt állt, hogy fizetésképtelen lesz. Erről most nem szeretnék részletesen beszélni, bár azt hiszem, hogy érdemes lenne, de hangsúlyozni kívánom, hogy Görögország esete ebben az esetben is teljesen más, mint a másik két programország esete, Írország és Portugália helyzete, és a Olaszország helyzetétől, illetve Spanyolország helyzetétől pedig nagyon is eltér. Tehát, amikor megvizsgáljuk az FSF, illetve az SM Európa Stabilitási Mechanizmus szerepét a jövőben, akkor ezt a különbségtételt figyelembe kell venni. Bizonyára visszatérünk majd ehhez a kérdéshez a konferenciánk második részében. Én azon a véleményen vagyok, hogy az Európai Központi Banknak kulcs szerepe van a különböző pénzügyi intézményekkel együtt. Valóban az LKB e szerepe rendkívül fontos volt, már a 99-es évektől kezdve, de nem lehet ezt összevetni azzal, hogy mi az EKB szerepe normális időkben, nem lehet összevetni azzal, hogy mi az EKB szerepe válságidőszakban. Tény, tény, a rendszert nem a válság megoldására hoztuk létre, és természetesen ezért kell majd visszatérnünk erre a kérdésre a konferenciánk második részében, tehát a gazdaság kormányzása, a gazdasági irányítása. Hiszen az egyértelmű, hogy az LKB nagyon bátran lépett fel, de véleményem szerint elkerülhetetlen volt ez a helyzet, és elkerülhetetlen válságidőszakban az, hogy ilyen bátran lépjen föl együtt a különböző pénzügyi intézményekkel és kormányokkal, hiszen hogyha olyan kérdésekről van szó, amelyek már nem likviditási kérdések, bár úgy gondolom, hogy Görögországon kívül nagyon sok országnak van likviditási problémája, azt tudjuk, hogy a likviditási kérdések és a fizetésképtelenség közötti határt nagyon nehéz megszabni, meghatározni, és ezért, bár az LKB a likviditási kérdésekben kulcs szerepet játszik, nagyon fontos, hogy támogassák az LKB-t a különböző pénzügyminisztériumok. Ezért azt is hangsúlyozni kell, hogy a pénzintézményeknek rendkívül fontos szerepe van, szerepük van, és ezeknek is fejlődniük kell. Remélem, hogy a jövőbeli viták, jövőbeli szerződések formát adnak majd ezeknek az intézményeknek, a jelenlegi korlátokat elkerülve. Elnök. Köszönöm, és akkor a következő előadónk Ricardo Carra lesz. Mindenkit megkapta a szívüket, úgyhogy ezért tekintek el a formális bemutatásától az eladóknak. Köszönöm, elnök a tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek önök előtt, és kifejezhetem nézeteimet a adósságválság kérdéseiről, nem meghallgatáson. Szeretném bemutatni azt, hogy hogyan látom a válságot, az EU és az IMF válságra adott válaszait, hogyan látom és milyen alternatívákat mérlegelhetnénk. Az Európai Unió világ gazdasága jelenleg nagy instabilitás forrása önmagára számára is, meg a világgazdaság számára is. Az a szakpolitikai keret, amelyet az EU IMF kiigazítási program indított el, szerintem inkonzisztens is és veszélyes is. Európa államadósági válsággal, a külső adósságválság és a fizetési mérleg egyensúlytalanságából adódik az Európai Unió. Nem csak a külső, de több tagállamban olyan mértéket ért el az egyensúly hiánya, amely példátlan a korábbi adósságválságok és államháztatási hiányok tekintetében is. Az egyes kettes és hármas ábra szerint 12 tagállam bír túlzott külső eladósodottsággal. Nagyon sok szakértő úgy gondolja, hogy kb. 40, a GDP 40%-ig vállalhatja egy ország, és tudja visszafizetni a, a külső adóság állományt. Sok EU tagállamnak kétszer ekkora arányú ö, külső adóssága van. Ez fenntartható pályára teszi ezeket az adósságállományokat. A korábbi példák arra mutalnak, hogy ezek a mértékű adósságállományok elkerülhetetlenül árstruktúrálásra kell kerüljenek. Az elmúlt években az EU és az IMF olyan kiigazítási programokat indítottak, amely hat tagállamnak ajánlottak. Magyarország, Lettország, Románia, Görögország, Írország és Portugália vagy külső adó, súlyos adósságállományjal bírtak, vagy Írország kivételével ezek mellett az adó, hiányjal is bírt Magyarország, Görögország, Írország és Portugália ugyanakkor a álmatatási bevételek hiányával is számol. Ez a magas kamatfizetési kötelezettségek miatt van, a, a már kint levőségek tekintetében. A nettó felvételi követelmények vonatkozó képlet alapján látható, hogy a hogy magas adósságfelvételi követelményekkel is bírnak ezek az országok. Az, az EU IMF fókusza arra töreked, arra koncentrált, hogy a költségvetési hiányokat hozza a stabilitás és növekedési paktum céljai felé, ugyanakkor szerintem ez egy téves cél, nem jó irányba hat. Meg kell értsük, hogy az a képlet, amely meg, a, a, a, kialakítja egy állam felvét, adósságfelvételi követelményeit, számvevi, szám, számviteli ö, számítás alapján áll. Az EU IMF kiigazási programok ugyanakkor a kereskedelmi mérleg hiányában és az államvezetés bevétel tekintetben nem határoz meg megfelelő célokat. Nem teszi fenntarthatóvá így ezeket, és ezzel összefüggésben a költségvetési megtakarítások önmagában nem hoznak sikert. Például a Portugália kereskedelmi hiánya 2010-ben a GDP 6,4%-a volt, 6,5%-a, és emiatt a port, port, kell nettó felvételi követelmény a GDP 8,5%-a volt. Hogy fenntartható módon csökkentsék az állam, a költségvetés hiányát az EU IMF programnak, a kereskedelmi mérlek hiányra kellett volna koncentrálnia, így módon a intézkedéseknek marginális hatása lett volna a gazdaságra vonatkozóan. Ezen túl a kiigatási program a bevételi egyensúly hiányára kellett volna törekedjen ehelyett az EU IMF kiigazítási program ehelyett a teljes belső igényre vonatkozóan volt negatív hatása. Az olyan, mintha ágyúval lőnénk verébre. Csak véletlenszerűen, vagy drasztikus, a gazdasági tevékenység drasztikus csökkentésével tudja majd a, a kereskedelmi mérleg hiányát megfelelően csökkenteni a program, és csak így tudja jelentős mértékben csökkenteni a külső adósságtól való függését az államnak. Ezentől az IUMF kiigazdási program nem ö, terel megfelelő figyelmet az egyensúly hiányra, és ezáltal inkább növekszik, mint csökken az átlag kamatláb. Így módon csak romlik a a, a hiány. A gyakorlatban az EU IMF kikötési program nem csökkenti hosszú távon a nettó adósság függőséget, inkább csak annak az összetételet változtatja meg. A közszektor nem vesz fel majd annyi hitelt, ám a magánszektor valószínűleg fokozza hitelet A csak egy példátlan súlyos rombolását hozza a program a magánszektornak és ez növeli az ország lakosságának szenvedéseit. Ezen túl az EU-IMF kiigazítási programok nem koncentrálnak a jelentős restrukturáció lehetőségére, ezért a gyakorlatban az egyetlen biztonsági szelep lehet, az érintett országok számára az lehet, hogy a, a közszektor hiányát úgy fog, csökkentik, hogy a masszív módon súlyosan javítják a kereskedelmi mérleg egyensúlyát jelenleg erőfeszítések több EU tagállamban valószínűleg recesszióba fordítja az EU egészét. Hölgyeim és Uraim, az Európai Unió olyan helyzetvel kell szembenézzen, ahol a kevesebb többet jelent. Kisebb és jobban célzott kiigazítási programokat végrehajtva a jobb eredményeket lehet elérni a kiigazítási folyamat célja az kell legyen, hogy a perifériális országok külső adósságállományát stabilizálják, és a nettó adósságfelvételi követelményeket javítják ezen államokban. Az érintett perifériális országokban arra kell törekedni, hogy a gazdasági tevékenység, hazai gazdasági tevékenységgel minimális hatással legyenek az intézkedések, és így ne szenvedjék meg a gazdaságok ezen intézkedések. A Portugália esetében például a külső stabilizációs intézkedés kb. 8%-ára rúg a GDP-nek. Egy kombinált, ilyen mértékű kombinált csökkentés a GDP 2 vagy 0%-ával tenni az adósság függőséget, és így Portugália a külső terhét fokozatosan tudná csökkenteni. Egy ilyen redukciós politika tehát sokkal hatékonyabb benne. Ugyanakkor a portugál kormány a költségvetési hiányát belső forrásokból tudná finanszírozni nagyobb mértékben, mint külső. Így módon a kereskedelmi mérleget kéne javítani egy olyan fiskális politika révén, mely révén csökkenthető a hiány, és egy adósság átütemezés is megengedhető. Ez azt jelenti, hogy az adós struktúra is változik. A javaslatom az adóstruktúra egyensúly kiigazítását is magában foglalja. Az alapgondolat az, hogy mivel az adó és szociális TB bevételek kb. 40%-át jelentik a államháztartási bevételeknek, így módon az, ezek a minden kavasági tevékenységben ezek a legnagyobb költségtényezők. Tehát annak érdekében, hogy ezt meg tegyük, ennek hatása lesz a belső termékek árcímonalára is, és a nemzetközi versenyben is javítaná az államok pozícióját. a szintén tenni az adósságalományt, és a, a, a kamatcsökkentés és a lejárat időszakok hosszítá, meghosszabbításával lehetne operálni és így ezek az országok visszatérhetnek a nemzetközi pénzügyi piacokra is. Ezen túl egy amerikai banki rezolúció, amerikai hasonló banki rezolúciós folyamatot is végre kellene hajtani. Hölgyeim és uraim, összefoglalásként hadd hangsúlyozzam, hogy pályát kell váltanunk. A jelenleg a szakpolitikai válasz a válságra veszélyes és rossz felé tart. Az EU IMF kiigazdási programok nem hoznak hosszú távú költségvetési hiánycsökkentési célokat. A folyamat a hosszú távon példátlan és értelmetlen módon rombolják a, a magánszféra gazdasági tevékenységét, és ez szükségtelen önkorlátozásokhoz vezet, amelyek negatív hatást hoznak. A periférikus országok gyakorlatban csak a költségvetési anyagokat csak úgy tudják csökkenteni, hogyha képesek jelentős módon javítani a kereskedelmi mérleg egyensúlyát és az államháztartási bevételeket, és így tudják a gazdaságaik nettó adósságfelvételi követelményét javítani. Így az EU politika a válasza az kell legyen, hogy kifejezetten ezen egyensúlyokra koncentrálják a lépéseket, a kereskedelmileg egyensúlyára, ahelyett, hogy az állam teljes közszféráját és magángazdasági szféráját átalakítanák. Sőt, arra kéne törekedniük, hogy a magas külső adósságokat úgy enyhítsék, hogy átstruktúrálják az adósságállományt. Ez a megközelítés konkrétan választ adna Európa államadósági válság, gyökér, gyökereket képező okaira. Köszönöm, meghallgattak. Köszönöm szépen. Most pedig a kérdések pillanata érkezett el, hogyha valakinek kérdése van, akkor itt a lehetőség. De még a végén is lesz erre lehetőség, ugye? Äh, Köszönöm szépen mindkét előadónak, és üdvözöljük őket itt szakbizottságunkban. Szafir úrtól nagyon sok mindent megtudtam a különböző profilokról, ország profilokról, amelyek most különlegesen nagy válsághelyzettel küzdenek. Hogyha a Cabral urat jól értem, akkor egészen más irányt kellene vennünk az érintett országok kezelését illetően. A kérdés a vitánk első részét érint, érinti, a ház már ég, és hogyha jól látom, akkor az államok különböző irányba haladnak, részben drámai módon, abból indulhatunk ki, hogy a spread ö, szakadék növekszik, Franciaország körül vannak aggadalmaink, továbbra is Olaszországot illetően és Spanyolországot illetően. A 2012-ben egyes országoknak nagyobb forrásokra lesz szükségük, tehát itt egyfajta nyílt szívműtétként jelentkezik ez a helyzet. Hogyan tudjuk ezt a helyzetet kezelni, hogyan lehet az euróövezet válságát megakadályozni, hogyan jár el az Európai Központi Bank. Szapír úr amellett tört lendzsát, hogy proaktív szerepet kell ennek a banknak vállalnia. A Bank of England sokkal tovább megy, a saját valutája védelmében, másrésztről az ESFS a jelenlegi formájában nem tud megküzdeni a következő viharral, tehát az ESFS-en mit kell változtatni, milyen munícióval kell felszerelni, hogy azt a szerepet tudja játszani, amit kell játszania, mi a munkamegosztás a két intézmény között. Azt hiszem, hogy az a legszorongatóbb kérdés jelenleg, és jó lenne, hogyha erre még pontosabb válaszokat adnának. André, well, it doesn't matter which order. André, függetlenül mindegy, hogy melyikük válaszol először. Hogy reflektálják, amit, arra, amit feltett arra kérdés, az IFSF szerepét illetően. Mindig ezt mindig önellentmondásnak tartottam, amikor azt hallom, hogy a állam és kormányfők arról beszélnek, hogy megteszünk mindent, amit, amit csak lehet és amit kell hogy megoldjuk, megoldjuk a válságot, és ugyanabban a mondatban szinte azt mondják, hogy az IFSF 440 milliárdra rúg. Szerintem a, minden, amit lehet megtenni, az nem egyenlő 440 milliárddal. És anélkül, hogy mindenki megvizsgálná az eurózónát, aki vizsgálja a piacok, azok ér, érzik ezt az egyenmonda, Hogy ez a két mondat tehát az, hogy megteszünk mindent, az azt jelenti, hogy megteszünk mindent, pont. Az, nem teszünk árcédulát, hogy mennyi ez. Megteszünk mindent, ami kell, hogy megoldjuk a válságot. Ez egy mondat. Ám az, hogyha erre, az erre vonatkozó erőfeszítéseinket limitáljuk, mondjuk egyrészt 440 milliárdra, másrészt az egyhangú döntésre vonatkozó feltételre, akkor öngolt lövünk. És ezt, ezt láttuk eddig. Tehát bármennyire is tapsolhatok az IFSF gondolatának, és jelennék az utolsó, aki, aki bírálná. Nagyon fontos lépés volt a létrehozása, ez tény. Ám ahogy a válság kibontakozott, világosá vált, hogy nem elégséges ez a válasz. Ezért utaltam arra korábban, hogy szerintem, amikor ilyen mértékű és természetű válsággal kell szembenézni, és hitelességet kell tennünk a szavaink mögé, akkor többre van itt szükség, mint a számadatokra. És különösen ez egy központi bank feladatköre, ha csak nem gondoljuk azt, hogy itt fizetés képességi kérdés van. Ebben az értelemben pedig Görögország és a többi állam között egy különbséget kell tennünk. Thank you. Um, you ask our... Köszönöm. Ugye a kérdés az volt, hogy hogyan is lépjünk tovább. Nos, először is a jelenlegi programokat le kellene állítani, hiszen ezek hátrányosan érintik a gazdaságot, és inkább hátravetik, nem pedig előre viszik. Másodszorban pedig alapvető változtatásokat javaslok. Az adóstruktúrát kellene megváltoztatni, és ezzel a valuta leértékelés hatását meg lehet ismételni. Ami pedig az elfeszebb szerepét illeti, Szerintem, ugye tudom, hogy a hirtelen felmerülő szükség kezelésére hozták létre, de szerintem az LFSF struktúrája és célkitűzése igazából nem világos most. Véleményem szerint egy olyan intézményre van szükség, amely a bankokra összpontosít egy különleges bankmentési rendszer keretében. Köszönöm, Edward. Köszönöm, kérdésem. Szapír úrhoz intézem. Azt mondta, hogy a központi bank szerepe a válság idején nem szorítkozhat a normál időszakok tevékenységére. Ez be beleérti az összes központi bankot, beleértve az amerikai Fed bankot, akár a nem ortodox beavatkozások tekintetében is, vagy csak az LKB tekintetében mondotta ezt, azért, mert az eurozóna nem teljesíti teljes mértékben a közös deviza minden feltétel rendszerét, mint az amerikai dollár teszi Amerikában. És ezért kell az EKB-nak túllépni azon a szerepkörön, amelyet a Fed kell, hogy betöltsön válság idején. This, this was a statement in... Nos, ez egy általános megállapítás volt, nem pedig konkrét. bár teljes mértékben látom, Tehát teljes mértékben látom a korlátokat, de azt hiszem, hogy ezekről fogunk még beszélni majd a második részben. Tehát ö, teljes mértékben látom azt, hogy, a, hogy hogyan hozták létre az LKB-t, hogyan jött létre az eurózóna, és a politikai szerződés milyen jellegű, hogyan alakul a különböző szereplők feladata az eurózónában, gondolok itt a kormányokra, illetve a központi bankokra, tehát milyen szerepük van, és ezt a szerződést tulajdonképpen megszekték bizonyos országok. De őszinte leszek, már régóta foglalkozom az euró térséggel, már az euró létrejötte előtt részt vettem a kialakítás körüli tárgyalásokban. Azt hiszem, hogy vannak dolgok, amikre nem figyeltünk oda, amelyekre nem gondoltunk, és az egyik ilyen elem, amelyekre nem figyeltünk oda, az nem más, mint az a gondolat, hogy, és ez ugye eurózóna különleges tulajdonság, tehát hogy vannak olyan országok, amelyek nehézségekbe juthatnak, már ami az adóságot illeti. Erre nem gondoltunk, erre nem számítottunk, nem gondoltunk kellőképpen arra, hogy bár ugye egy közös valutához csatlakozik egy ország, ez nagyon sok előnye járhat, de bizonyos feltételeket is tartalmaz, és a piacok elveszíthetik a bizalmat egy bizonyos ország vagy bizonyos országok kötvényeivel szemben. Ugye ott volt a túlzott deficit eljárás, a stabilitási paktum, stb. Nagyon sok mindenre gondoltunk, de ez a kapcsolat és a fizetésképtelenség esetleges problémájával nem foglalkoztunk. Nem foglalkoztunk tehát válsághelyzettel. Egy olyan rendszert hoztunk létre, amely normális körülmények között reakcióképes. Az elmúlt másfél év nehézségei arra ösztönöznek bennünket, hogy ezt a rendszert javítsuk, és lehetővé tegyük, hogy reagáljon válsághelyzetekre. Amit kollégám Cabral úr mondott a pénzügyi oldalról, ez ismét ugye nagyon fontos. A másik szerződésben nincsen semmi, ami konkrétan pénzügyi kérdésekkel foglalkozna, tehát a fiskális stabilitással nem foglalkozunk pénzügyi stabilitással, az adósággal, a privát adósággal nem foglalkoztunk. Természetesen a Másziti szerződés ugye visszafelé tekintett, nehéz, nehéz volt előre felé gondolkodni, nem lehetett tudni, hogy, hogy milyen helyzet alakul ki akkor, amikor szabad tőkemozgást tapasztalunk, és nagyon sok pénzügyi ö, szerződés kapcsolat áll fenn és hirtelen egy ördögi körben találjuk magunkat, azért, mert a bankok gyengék, ezért aztán a kormány gyenge helyzetbe jut, majd ezt, ettől ismét a bankok még rosszabb helyzetbe jutnak, tehát egy ilyen ördögi kör alakul ki. Ez azonban nem volt része annak a pénzügyi vitának, pénzügyi tárgyalásnak, ami a magát a keretet létrehozni. Ez azt, létrehozta. Ez azt jelenti, hogy a keretet, a rendszert kell javítani és rugalmassággal föltölteni. Ennek természetesen ára van, de az alternatíva sokkal rosszabb. You, um, Wolf Klintz. Köszönöm, Wolf Klintz. Okay, if you could please put the earphones on. Um, ein Kommentar und... Kommentárom és két kérdésem a következő a kormányfőket szidják azért, mert túl lassan cselekszenek, nem a helyes dolgot teszik. viszont meg kell állapítanunk, hogy az úgynevezett szakértők nem értenek egyet abban, hogy mi is a teendő. És hogyha a gazdasági szakértő Nobel-díjas előadására hallunk, gondolunk tíz nappal ezelőtt, akkor láthatjuk, hogy milyen sok vélemény van arról, hogy hogyan lehet a legjobban megoldani a válságot. Tehát nem egyszerű a helyzet, és a kormányfők bizonyosan nem valamennyien ö, gazdasági szakértők, hanem tanácsra van szükségük. Tehát kérdés az, hogy mit lehet tenni, hogy megbízható alapon történjék mindez a tanácsadás. Másrésztről, André, amit ön mondott, azt jól látom, hogy az ESFS-et meg kell, át kell alakítani minőségi korlát, mennyiségi korlátok nélkül, hogy csak hogy azt, arról nem szabad elfeledkeznünk, hogy hatalmas demokratikus legitimációs kockázatot vet fel mindez, különös, hogyha lemondunk az egyhangúság követelményéről, akkor az adófizetők egy olyan dologért vállalnak felelősséget, amit nem is ismernek, és a kormányaik sem. Ez tehát az első kérdés és az EFSF esetében, tehát az ösztöző hatásokról és a leverage-ről szó, olyan országok esetében, ahol még megfelelő a likviditás, de a garanciáikat esetlegesen igénybe veszik, lehívják majd, és akkor az euróövezetben bizonyosan nem lesznek könnyebbek a dolgok. A második dolog pedig egy kérdés Cabral professzor úrhoz. Megértettem kritikáját a megszorító politika kapcsán, és igen, nagyon jól értem ezt. Megnézzük például Görögországot, ahol is de facto ebben az évben még a helyzet rosszabbodását tapasztalhattuk. Ugyanakkor ez egy olyan megközelítés, amelyet nem az EU vagy az euróvezet talált ki, hanem ez egy nemzetközi valuta alapbeli megközelítés, és azért teszem fel azt a kérdést, hogy miért olyan problematikus ez most, amikor már egy tucatszor a múltban nagyon jól működött mindez. És itt például a Commerzbank egy dokumentumára tekintek a jövő évbeli előrejelzést illetően. Németországban 0,8%-os növekedés, Franciaországban 0,0%-os, Olaszországban mínusz 0,2%-os, Spanyolországban 0,3%-os növekedést várnak, tehát az euróövezet négy legnagyobb országában Nincs növekedés, vagy minimális a növekedés jövőre, és ezen háttérrel, hogyha mi az ön megközelítését követjük, Gabriel úr, akkor az észszerű lehet egyáltalán. Köszönöm. Maybe we can... Talán, talán tovább mehetünk. Köszönöm. Kérem, Wolf, megkapcsolja ki a mikrofonját. Köszönöm a az IMF megszorító csomagjáról. Nem általában vagyok a megtakarítások ellen, hanem azt mondom, hogy nem logikus az intézkedések sora, amelyeket előirányoz a csomag. Tehát egy, egy számviteli formula alapján számolták ki a, a négy fontos lépést, és az a csomag, amelyet javasol az IMF, az egyenlet baloldalán az első tényező módosítja. De nem lehet ezt módosítani, anélkül, hogy az egyenlet, az egyenlet másik oldalát is ne módosítanánk. Az egyensúly hiányt, a bevételek, a, a költségvetési bevételek hiányát nem módosítanánk. Aztán a második tényező a kereskedelmi mérleg egyensúlyának hiánya. Én azt mondom, ha megpróbáljuk ezt a bal, az egyenlet baloldalát szorítani, de az egyetlen de a, hiány csökkentés csak akkor módosítható, hogyha a kereskedelmi mérleg hiányát orvosoljuk. Ja, valamint a jelenlegi csomag a Németországhoz hasonló szupicitet termelő országok számára részre hajló, mert minden figyelembe kell venni a kereskedelmi mérleg egyensúlyában, például a 12 periférikus országot is, ahol is a kereskedelmi deficitet kereskedelmi szuficitét kell fordítani. És ha, ha ezt egyszerre tennék meg az ország, akkor a, a szuficit országok recesszióba fordulnának Európa egészében. Nem tudom, az IMF és az EU intézményei miért törekednek ilyen, törekszenek ilyen szakpolitikára. Ami pedig a arra a kérdésre, illetve, hogy, hogy persze sose, sose könnyű választani a válságra, ez mindig így van, a vezetők mindig konfliktus, egymást ellentmondó tanácsokra kell hallgassanak, összeneikre kell hallgassanak, végül is el kell döntsék a vezetők, néha jól döntenek, néha rosszul, vagy jó tanácsra hallgattak, néha rosszra. Reméljük most jó tanácsokra hallgatnak, majd is jól döntenek. Persze mindent lehet jobban csinálni. Németül remélem jól mondom. Tehát mindig alternatívákat kell elemezni, jó javaslatok alapján eldönteni, mi a jó javaslat, mi a rossz. Erre kell törekednünk. Yes, let me, uh, Wolf, let me... Uh... Nos, köszönöm. Először is. Ami a demokratikus legitimitást, illetve az egyöntetű döntést illeti. Nos, bizonyára erre a kérdésre is kitérünk majd a vitánk második felében, hiszen valóban ez a jövőbe tekint, a politikai, illetve fiskális unió gondolatához, illetve ahhoz, hogy ehhez mi is kell. Nos, hadd mondjak valamit. Gyakran azt hallom, hogy kritizálják azt, ahogy a Németország a válság idején eljárt, hadd mondjam el, hogy nem osztom ezt a kritikát. Egyáltalán nem osztom ezt a kritikát. Úgy gondolom, hogy Németország rendkívül fontos szerepet játszott, és különösen ezekben a kérdésekben, és itt kapcsolódnék ahhoz, amit korábban mondtam, és kicsit visszatekintenék a történelemben, még az euró létrejötte előtti időszakra. Éppen Németországban merültek föl azok a kérdések, amelyekről most beszélünk, a monetáris unió, illetve a fiskális unió közötti kapcsolat. Tehát ez az az ország, ahol a legkomolyabb viták folytak ezekről a kérdésekről, és ez itt a dráma. A monetáris uniót úgy hozták létre, hogy egyetlen egy ország adta fel a szuverenitását, ez pedig Németország volt. Tehát igazából ez az egy ország adta fel a szuverenitását, hiszen a valutáját tekintve szuverenitása volt semmelyik másik ország nem rendelkezett ilyen szuverenitással. Az Egyesült Királyság más döntést hozott, egy következetes döntést, meg akarta őrizni a monetáris szuverenitását. A többi ország mind nyert valamit, nyert valamit az euróval, méghozzá a német szuverenitás egy részét kapták meg, de azt hiszem, hogy a monetáris unió drámája az volt, hogy Németországban valóban, valóban beszéltünk arról, beszéltek arról, hogy mi, mi lesz annak az eredménye, hogyha a német márkáról átérnek az euróra, ez valóban valaminek a feladását jelentette, a német márka 50 évének a végét. Tehát azt hiszem, hogy Németországban erre rádöbbentek, erről vita folyt. Más országok nem folyt foglalkoztak ezzel a kérdéssel, nem volt ilyen intellektuális erőfeszítés, amely erre összpontosított volna. Beléptek az eurózónába, és valamit kaptak ingyen, de ez hiba volt, hiszen ahogy már beszéltünk erről korábban, a monetáris Unió egy jövőbeli szerződést jelentett, ahol minden kellett volna jelenteni, ahol minden ország felad valamit és kap valamit. Erről szól egy szerződés. Hogyha most a jövőbe tekintek, és reményeim szerint egy új szerződés lesz ez a közeljövőben, a következő években, egy kormányközi megállapodás, amely az előző szerződés hibáit orvosolja. Azt hiszem, hogy az új szerződésnek a középpontjában pontosan ez áll majd, hogy milyen szuverenitást hajlandóak föladni az országok. Egyáltalán nem lesz könnyű, hiszen jó pár ország esetében ez a vita el sem indult még. A monetáris unió jövője arról szól majd, hogy mi volt ez Németországban az elmúlt 12 esztendőben, tehát a közérdek miatt föladni valamit. Minél hamarabb beszélünk erről, annál hamarabb születik majd egy olyan kormányközi megállapodás, amely kiegyensúlyozott monetáris uniót hoz létre, és benne lesznek azok az elemek, amik most hiányoznak. Akkor meg lesz a demokratikus legitimitás, hiszen azok az intézmények, amelyekről beszéltem, a helyükre kerülnek. Most nincs szerződésünk, nem támogat a szerződés az ilyen jellegű lépéseket, ezért hiányzik a demokratikus legitimitás, és így nem tudjuk megoldani a válságot. Köszönöm. Utolsó kérdés K részéről ebben a fordulóban. Köszönöm, elnök asszony. Az elmúlt hetekben elég sok befektetővel tárgyaltam, globális befektetőkkel, akik nagyon szívesen vesznek részt az EU és az eurozóna piacain, és azt fejezték ki, hogy ha értenék, lenne, lenne pénz, befektetni való pénz, ha értenék, hogy mi folyik itt. Ám ar, arra utaltak rá, hogy a, így különleges az IFSF a legnagyobb világszerte, a legnagyobb konkrét célú eszköz, ám szerintük a hitelesség érdekében nem ez a legjobb eszköz, mert hogy az állam és kormányfők írják alá, a piacokról szerez, szerezik be az eszközeit. A fő, fő aggodalmuk az, hogy igazi, ha, igazi alapok nem állnak e terve mögött, hanem a piacoktól várják, hogy, hogy előteremtsék ezt a pénzt. És ez egy, egy, egyre táplálja az aggályokat. Amikor a Bank of England a, a, a voltak éppen a pénz nyomással él, és nem látják be a befektetők, hogy ezek az eszközök hogyan törekeznek, hogyan hozzá, hozhatják el a célok megvalósítását. Tehát mit lehet tenni annak érdekében, hogy a piacokat és fixsorban a globális befektetőket meggyőzzük arról, hogy hiteles eszköz ez, és működni fog? Válaszol először. Köszönöm. Az IFSF struktúrája, amely, amely alapján felállt, nem teljesen világos. Egy vészhelyzetben hozták létre, ám a szer kezdetét vizsgálva egy DAC hivatal a befektetési banknál van, a, a adósságkezelő központja a német hivatalban működik, 19 alkalmazottja van, és 440 milliárdot kezel európai adófizetők pénzéből. Tehát szerintem nem egy, egy igazából teherbíró szerkezetű intézmény, és a, a, a leverage alkalmazása csak még bonyolultabbá teszi a, a szerkezetét. Lehet, hogy jobb opciókat is meg lehetne vizsgálni. Um, I I find, I mean, I think we have to look at the EFSF uh, in what... Azt hiszem, hogy meg kell vizsgálnunk azt, hogy mit is tesz az ISF. E az IMF e mellett volt feladata a közös programokban, ugye beszéltünk már erről, korábban Görögország, Írország és Portugál program, Portugália programországokról, és ez a finanszírozási része az Európai Monetáris Alapnak, amely az IMF, IMF-et kiegészíti a programországok esetében, tehát az eurozónán belüli programországok esetében. Ezt segíti az EFSF és ez ilyen jellegű tevékenységeknél nincs gond az FSF-fel, tehát ezen a területen nem látok semmilyen problémát. Azt mondhatjuk, hogy ennek állandónak kell lennie, tehát át kell ezt alakítani, SME Európai Stabilitási Mechanizmussá, Tehát nem látok ebben semmilyen nehézséget, hogyha befektetőként pénzt helyezünk az FSF-be, tehát nem jelent nekem gondot, nem jelentene az gondot, hogy mi az FSF feladata. És ugye egyhangú döntésre van szükség minden egyes program esetében, és ez nem így van az IMF-nél. A, most egy másik szerepéről beszélünk az FSF-nek, ez pedig egy új, megerősített ez EFSF, ahol ez az eszköz olyan feladatokat is fölkarolna, amely normális esetben központi bank feladata lenne, és itt már bizonyos nehézségek jelentkeznek. Nos, azért, mert úgy tűnik, hogy hogyha jobban hoztunk volna létre a rendszert, jobban alakítottuk volna ki, akkor a központi banknak adtam volna ezt a feladatot, ezeket a felelősségeket. Tehát most valahogy megpróbáljuk ezt megkerülni, és egy kerülő úttal próbálunk oda jutni, ez pedig sosem olyan egyszerű. A következő hetekben, hónapokban majd meglátjuk, Erről szólnak a viták majd, hogy a mi is a kapcsolat az EFSF és az EKB között. Az egyik vélemény az, hogy ha a megerősített EFSF megjelenik, akkor az EKB kiesik a játékból. Véleményem szerint ez egy szélsőséges álláspont, és nem fenntartható. A korábban említett okokból az EFSF nem válthatja fel teljesen a központi bankot. Lehet az LKB-t kiegészítő szerepe, tehát azzal paralel módon működhet, hiszen a likviditás és a szolvencia között nagyon keskeny a hatásáv. Ami ma a likviditási probléma, az lehet fizetésképtelenségi probléma a jövőben, és akkor az LKB aggódhat azon, hogy a kormányok, illetve a pénzügyminisztériumok hogyan gondolkodnak az adott kérdésről. Én erre a szerepre nagy hangsúlyt fektetnék, és nem szeretném azt látni, hogy az LSF e teljesen felváltja az EKB-t. Köszönöm szépen, van elég gondolkozni való. Lépjünk tovább a második panel témáira, amelyek némileg bizonyal átfedik e- ezt, e- ezen témákat És Először Jürgen Stark, aztán Jerome Krell következnek. Thank you very much, uh, Madam Chair, dear honor. Köszönöm, elnök köszönöm. Tisztelt képviselők, nagy öröm, hogy itt lehetek, megtiszteltetés. Megoszthatom önökkel gondolataimat a gazdasági kormányzás kérdéskörében. Már az első fordulóban is szívesen hozzászóltam volna, mert nagyon sok dolog elhangzott ott a központi bank szerepköréről, és ez átvezet bennünket a második forduló témájához. Ám most engedjék meg, hogy a, a nekem jutott néhány percben azon három kérdésre koncentráljak, meg a, a gazdasági kormányzás csomag végrehajtása, a hosszú távú reform kérdései, és végül az euró kötvények kérdése. Először is a végrehajtást, a gazdasági kormányzási csomag végrehajtásának nyomon követését illetően hallgatóják először is az önök szakbizottságának a, a Sixpack-re vonatkozó gondolatokért, mert az önök szakbizottságában folytatott viták tették lehetővé azt, hogy megerősítsük a gazdasági kormányzást Európában és ez jól mutatja, hogy az Európai Uniós döntéshozók azért a jelenleg működő szabályok egyes hibáit orvosolni tudták, amikor ezekről, ezekre fény derült a válság során. A végső szöveg tehát egy, egy erősebb keretet hoz létre, mint amelyet a bizottság eredetileg javasolt, és ez, még egyszer mondom, jó részt a parlamentnek köszönhető. Az önök szakbizottsága tehát egy európai megoldás és egy nemzetek fölötti megoldás érdekében élt a, a, az illetékességével. Egy sor kötelező vagy kvázi automatikus fiskális szabály kell, hogy megerősítse az egységes valuta rendszerét, egy új stabilitási és növekedési paktumot, vagy nevezzük SGP3 az új neve ennek. 2000 után is új nevet kapott, meg most is az új stabilitási és a paktum új névvel büszkélkedhet, amely önmagában kifejezi a pénzügyi felügyelet és a pénzügyi fegyelem fontosságának megnövekedését. A parlament által szintén megerősített formában jött létre a statisztikai kormányzás, amely része is eleme kell legyen a teljes keretnek. És ez megint csak az önök szakbizottságának köszönhető jó részt. Ami az új makrogazdasági felügyeleti keretet illeti, ez az új keret nagyon fontos kiegészítése az EU e, vonatkozó túlboxának. A pontozó tábla kulcsfontosságú eleme mindennek, és jól tudom, hogy a parlament nagyon nagy fontosságot tulajdonított ennek is. A pontozó tábla egy, azt a célt szolgálja, hogy a makrogazdaságú egyensúly hiányokat mielőbb felfedjék, amely a monetáris unió működését sértheti. A pontozó tábla egy, egy korlátozott méretű figyelemfelhívó eszközként működik, amely a döntéshozók és általában a, a, az állampolgárok figyelmét korán igyekszik felhívni a makrogazdasági egyensúly hiányok, meg egyensúly hiányokra. Ugyanakkor hadd erősítsem meg, hogy a kormányzati csomag rendkívül fontos lépés előre, ám, sajnos ott van egy nagyon nagy ám, nagyon nagy még a, a végrehajtásban a hiányosságok lehetősége, és a felügyeleti eljárások végrehajtásában is, és azon eszközök, az eszközök végrehajtásának hatékonysága a gyakorlatban kell, hogy megmutatkozzék, és a mostani tapasztalatokból bizony kemény következtéseket kell levonnunk. Tudnék, a, a megfigyelési mechanizmus működése bizony nem fényes, nem példás, nincsenek elég erős ajánlások a bizottság részéről, és a tanács sem nyomás, a gyakorol nyomást egymás között, a tagállamok nem gyakorolnak nyomást egymásra. És ez a kockázatok kezelését sérti. Nagyon sok sajátságos tényezőt kell figyelembe venni a folyamat különféle szakaszaiban, és sajnos ezek hiánya, ezen értékelés hiánya a végrehajtási, magas végrehajtási kockázatokat támasztotta alá, és a kvantumugrás egyik fő célját, miszerint nagyobb lesz a döntéshozattal automatizáltsága, és a megfordított minősített többség gel leginkább élnek majd a tanácsban, nos, ez csak részben sikerült elérni. A bizottság feljött arra is, hogy az új eszközöket, például a gazdasági párbeszédet, a láthatóság erősítését, a piaci fegyelmet jobban kell hangsúlyozni, és az európai szemesztert is javítani kell, annak érdekében, hogy az ex ante megfigyelés jó eszköze legyen, és a parlament e, e tekintetben is nem más tud gyakorolni a folyamatos tárgyalás révén. Ám végül azt kell látnunk, hogy a minden résztvevő gondolkozását kell megváltoztatni. A gondolkozás mód változásában rejlik a siker kulcsa, a felügyeleti folyamatban is, és vállalni kell teljes felelősségüket az EMU zöggenőmentes működésért a szereplőknek, és az azt jelenti, hogy belsővé kell tenni azokat a szabályokat, amelyek a, a tagok közötti nyomásgyakorlás eszközét is magukban kell foglalják, és itt egyetértek Andréval, miszerint egyes államok nem teljesítették a monetáris unió feltételrendszerét azon kiigazítási folyamatban, amely túl későn be több tagállamban. Az igazi kérdés az, hogy vajon ez az alapvetőbb változás vajon lehetséges lesz-e a kompetenciák átrendezése nélkül. Jean Monnet, akit gyakran idéznek ebben a házban, mondta, hogy túl gyakran láttam, voltam tanulja a koordináció határainak, a párbeszédet erősíti a koordináció, de a döntés nem segíte, nem segíti, mondotta. Ez az euró a gazdasági vezetnek nem csak érdekes, ám nem, nem hatástalan vitákra van szüksége, hanem igazi döntésekre. És ehhez ez vissza a gazdasági kormányzási keret másik témájához, a hosszú távú keretek kérdéséhez. A jelenlegi helyzet jól mutatja, hogy egy új minőségű kormányzatra van szükség, amely jelentősen túllép a jelenleg megállapodott csomag keretein és célrendszerén. Egy igazi gazdasági unióra van szükség, és vagy akár az igazi politikai unió erősítésére. Tehát a több euró a megoldás, és nem a kevesebb Európa. Remélem, hogy az Európai Parlament él a revíziós záradékkal, annak érdekében, hogy a csomagot tovább javítsa. Szerintem a, a fiskális és gazdasági politikai megfigyelés és felügyelet mélyítése középes osztában szükségszerű, és ennek része kell legyen a szuverenitás egy részének átadása közösségi szintre, mert évén sokkal nagyobb jogosítványokat kapnak a közösségi szervek, a nemzeti költségvetések végrehajtásában. Ez gazdasági és fiskális célok tekintetében is átad hatóságokat, például az ország mértéke és a költségvetési hiány kérdésében. Ehhez pedig átfogó szerződésmódosításra van szükség, és olyan mechanizmusokra, melyek megfelelő módon biztosítják a, demokratikus legitimitás érvényesülését, amelyre már többen beszéltek, és amelyben az Európai Parlament részvétele is fontos, meg a nemzeti parlamentek is. Nagyon röviden csak, egy ilyen kormányzati reform alap sarka az kell legyen, hogy a pénzügyi ö, ö, fegyelem javuljon, a 300%-os cél megvalósuljon, és minden középtávú célban egyez, egyeznie kell az eurózóna tagállamainak. Automatikus korrekcióra van szükség a jövőbeli költségvetésekben, vita nélkül, és ennek célját alkotmányos eszközökkel biztosítsák. Egyébként egyre több tagállamban látjuk, hogy elfogadják, elfogadnak olyan szabályok, ilyen szabályokat, és végre is hajtják az alkotmánymódosításokat ennek megfelelően. Végül még egy gondolat, amely fontos lehet, hogy a makrogazdasági kiigazításban levő országok, az ISM támogatást kapó országok, amelyek nem tudják tartani a terveiket, a pénzügyi jutatások csökkentését kell, hogy megszenvedjék. Tehát tagállami és nemzetfeletti szinten is meg kell erősíteni a rendszereket, független költségvetési hivatalokat kell felállítani, ezek közül némelyik már működik egyes tagállamokban, amelyek képesek például megbízható előrejelzéseket adni, eurozóna szinten pedig egy hasonló testület kell felálljon, megfelelő jogosítványokkal és megfelelő intézményi kerettel, mely a fiskális szabályok betartását értékeli, az erre vonatkozó gondolatot gondolat pedig egy európai költségvetési hivatal felállításáról is szólt, amely potenciálisan magja lehet annak, ami idővel később lépésről lépésre egy európai pénzügyminisztériumnak. Ez a javaslatot tettük az asztalra, és ezt kell megvitassuk. Hadd most utolsó pontomról, egy percem van már csak az eurozóna közös kötvényének kibocsátása kérdéséről. Szerintem ez tovább erős. A, a gazdasági kormányzás abszolút szükségszerűség. Ne gondolják azt, hogy van alternatíva, hogy van egy másik aranygolyónk, amivel kilőhetjük a, a jövőbeli válságot, akár az euró kötvények kibocsátása révén mert az alapokokat kell kezelni, és ez pedig nem más, mint a fenntarthatatlan államháztartási politikák. Az tehát, hogy az ösztönzőket erősítjük a fenntartható és prudens gazdaságpolitika, pénzügyi politikák érdekében, ez kell legyen a kulcsa mindennek. A közös kötvények bevezetése az eurozónában ugyanakkor gyengíteni ezeket az ösztönzőket, anélkül, hogy hosszú távú válság megoldási mechanizmust teremtene. Három gondolat a végén, először is az a tény, hogy a pénzügyi piacok ö, magasabb hozamat hajlandóak csak finanszírozni a kormányokat, nyilvánvalóan jó ösztönző annak arra, hogy az állam, a kormányok fenntartsák a, a jó államasztás politikákat, az eurókötvények alásnak ezt az ösztönzőt, és ezt a, ezt a elhatározottságot. Ugyanakkor az ilyen kötvények ö, csak újra elosztanák a a válság költségeit, és nem orvosolnák azokat. Harmadsorban pedig egyáltalán világos, hogy az eurókötvények vezetése egyáltalán bármi módon is segíteni a válság megoldását. Egészében véve tehát személyes nézetem szerint az eurókötvények nem, megoldás, nem kínálnak megoldást az államháztartási válságra, és nem működőképes eszközök a kormányok finanszírozására. Köszönöm. Very much. Uh... Köszönöm szépen, és most pedig lépjünk tovább. Jerome Krill következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselő urak és hölgyek. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt önök előtt szólhatok a politikai reformokról, hiszen ezekkel nagyon sokat foglalkoztunk az években. Nos, talán először is azt kellene elmondanom, hogy két kockázattal kell számolnunk az első a bizalom hiánya az eurózónában, illetve esetleg az Európai Unióban, az euróban. Biztos vagyok abban, hogy megtaláljuk a megoldást. Nem tudom, hogy ez ESM nevet viseli majd, az FSF e nevét, vagy európai kötvény nevet, de azt hiszem, hogy megtaláljuk a megoldást, és bízhatunk majd az euróban és az intézményekben. De van még egy másik kockázat, ez pedig a nem megfelelő viselkedés terjedésének kockázata, hiszen bizonyos kormányok nem viselkedtek rendesen a válság során, azt mondhatjuk, és évek óta tudjuk már az, hogy a közfinanszírozás területén bizony Görögország már régóta gondokkal küzd, tehát itt az ideje, hogy a játékszabályokat megváltoztassuk. Bár két ilyen szennyezés kockázattal kell számolnunk, a fiskális oldal ugye nagyon fontos. A jelenlegi válságban vannak nyertesek és vesztesek. Görögország az egyik ilyen vesztes, de hát ő bőnő, bűnös. Aztán ott van a másik vesztes, Portugália, talán kevésbé veszte, vagy kevésbé ö, bűnös, de aztán ott van, a, ott van Németország és Franciaország is, hogyha megnézzük a kamatlábakat, akkor azt látjuk, hogy nagy az eltérés az emelkedő kamatlábak Görögország esetében, és a csökkenő kamatlábak Németország, Hollandia és Franciaország között, és ezért ez egy játékteret biztosít arra, hogy a szolidaritást ban lépjenek ezek az országok. Arra kérek tehát mindenkit, hogy találjunk megoldást. A feladatom azonban a gazdaságirányítás volt, erről kell beszélnem. Azt hiszem, hogy a bizalmat kell helyreállítani az intézményekben, az intéz, pénzügyi intézményekben azért, hogy bízhassunk ezekben az országokban. Azonban nem gondolom azt, hogy új intézményekre van szükség, tehát nem egy, értek egyet a kollégákmal. Be kell, hogy bizonyítsák önök, hogy kezelni tudjuk ezt a helyzetet, hiszen véleményem szerint a makrogazdasági egyensúlytalanságok kezelésére nagyon fontos lépéseket tettek, és fontos ez, hogyha a különbségeket akarjuk orvosolni az Európai Unión belül. Ami pedig lenyűgözött, az az, hogy a módosítójavaslatokban, a szeptember 25-i módosítójavaslatokban azt olvashatjuk, hogy a makro egyensúlytalanság nem automatikusan deficit, lehet felesleg többlet is. Ez pedig nagyon fontos lehet olyan országok számára, akik, ak, ahol nagyon nagy a hiány, hogy nem csak ők a rossz tanulók. Az intézményekben növelni kell a bizalmat, az intézményekbe vetett bizalmat, ehhez azonban bizonyos feltételekre van szükség. Az első a demokrácia fellendítése, és nem pedig csak az egyszerűsítés. A politikai reformot többféleképpen végig lehet vinni, Szimenszki és Kopce kollégák kitértek erre részletesen. Véleményem szerint nem egyszerű szabályokra van szükség, hiszen összetett az a világ, amiben élünk, tehát komplex, összetett szabályokra van szükség, azonban pontosan meghatározott szabályokra, amelyeket nyomon is követünk. És az Európai Parlament lehet, hogy ezt a szerepet föl is vállalhatja, ezért a demokratikus elvet kell erősíteni, amikor a fiskális szabályokról beszélünk. Ezen kívül Ugye a közfinanszírozás változásáról beszélünk, illetve a nehézségbított országok helyzetéről. Nos, azt hiszem, hogy a fiskális politika hatékonyságát kell fölmérni. Sajnos nagyon sok pessimista hangot hallunk a fiskális politikák kapcsán. Megvan annak a veszélye, hogy az emberek nem bíznak a kormányaikban, mert a kormányok nem megfelelő politikát folytatnak. Tehát ezeket a kormánypolitikákat is le kell állítani ismét. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy elmondjuk, van konszenzus a gazdasági szakirodalomban, egy fiskális többszörösre mutatnak jelek, és ez pedig pozitív jel. A konszenzus azt sugalja, hogy ha van egy pozitív fiskális impulzus, akkor növekedés érhetünk el ellent, ellenkező esetben viszont negatív a, vagy alacsonyabb a növekedés. A kínai, a USA kormánya, a német kormány, illetve a francia kormány emelte a deficitet saját akaratából az el, előző válság során négy évvel ezelőtt azért, mert ezek a kormányok tudták, hogy hasznosak ezek a politikák. Most is nehéz időket élünk, hiszen megvan annak a kockázata, hogy ismét recesszióba süllyedünk, azért, mert nem megfelelő politikákat alkalmazunk. Nagyon fontosnak tartom tehát azt, hogy tudjuk, nem szabad automatikusan eljárnunk, nem szabad automatikusan gondolkodnunk a fiskális politikáról. Vannak jó és vannak rossz fiskális politikák, és föl kell mérni ezek hatékonyságát, mielőtt döntést hozunk. Méghozzá korai szakaszban kell fölmérni a hatékonyságot. Először is ott van az EKB, az EKB függetlensége, a demokratikus ö, folyamat arra ösztönzi az EKB-t, hogy az inflációt, inflációval harcoljon. Az EKB jelenleg tínédzser föl kell, hogy nőjön, felnőtté kell, hogy váljon, és bíznunk kell ebben az intézményben, együtt kell, hogy működjön a kormányokkal, és akkor mindenki számára előnyös helyzet alakul ki. Minden nap együtt működünk, az LKB-nak is részt kell ebben vennie, viszont meg kell győződnünk arról, hogy a, a függetlenségét mindig is tiszteletben tartjuk. Aztán van még valami, Nincsen egységes megoldás a fiskális szabályok esetében. Ez nem létezik. Nem lehetnek ugyanazok a fiskális szabályok mindenütt, és ezt figyelembe kell venni. A, a, pontosan ezért fontosak a makroegyensúlytalansági mutatók. Mindenkinek látnia kell, hogy különböző fiskális politikákat kell alkalmazni különböző helyzetekben, és lehet, hogy egy bizonyos időben, egy időszakban jó egy adott fiskális politika, máskor viszont nem jó. Zárásképpen egy-két szót szólnék a jövőről. Remélem, hogy a jövőben azt látjuk majd, hogy a kormányok bíznak az LKB-n, e az LKB e pedig a kormányokban, és így ezek együtt tudnak működni, Nézzük, mi is forog kockán. Az EKB-nak átláthatónak kell lennie, azért, mert nagyon fontos, hogy hogy a magánszektor tisztában legyen azzal, hogy miről folynak a viták, mi történnek. Nem a konszenzusról kell tájékoztatni mindenkit, hanem a magukról, a vitákról, a tárgyalásokról, a folyamatról. És még valami, a legutóbbi reform előtt volt, aki a közfinanszírozás aranyszabályáról beszélt, arról, hogy esetleg kötvényeket kell kiadni. Lehet, hogy nem ez az aranyszabály, a befektetések esetében, de meg kell gondolnunk, hogy mi a jó politika ezen a területen, mi a jó adópolitika, mi a jó kiadással kapcsolatos politika. Különböző vészhelyzetek vannak, most meg kell találnunk a választ erre a válságra, az LKB és a kormány közötti kapcsolatot föl kell lendíteni, illetve a fiskális politikákra kell összpontosítanunk, és fel kell mérnünk a hatékonyságukat. Thank you very much. Köszönöm. Hárman jelentkeztek. Wolfgang Sophie Hetfeld és Udo Bullman. Még ott van Kay, Annie. Um, Werner. Mr. Dorfman. Anybody else? Van-e még valaki? Kay, Annie, Liam, Werner, I've forgotten your first name. Mr. Dorfman úr, eh, keresztnevét elfeledtem. Herbert, persze. Herbie. Nos tehát, ők csomagokban, tehát csoportokban tehetik fel a kérdéseket, ugyanakkor csak 35 percünk van. Hármasával Sophie, Udo és Wolf lesznek az első körben. Köszönöm, Sharon. Néhány megjegyzés először. Francia vendégünkre reflektálva. Amit mondott, az emlékeztet engem arra a javaslatra, miszerint ha valakinek nagyon fáj a feje, mert túl sokat ivott, akkor azt mondják, hogy igyon rá még. És a kutya harapás szőrével elvalapján javítunk a dolgon. Én ezt azért nem nagyon tudom követni ennek a logikáját. Másodszorban amikor az LKB függetlenségről beszélt, üdvözlöm azt, hogy ön is nagyra tartja a függetlenséget, ám azt is látom, együttműködés révén az LKB már elvesztette, legalábbis sokak szemében egy részét már a függetlenségének. Úgyhogy azt feltételezni, hogy együtt lehet működni újra és újra, miközben a függetlenségünk nem sérül, az bizony veszélyeket hordoz magában. Néhány kérdés aztán, Stark úrnak címezve, úgy gondolom, hogy nagyon helyesen ő kétséget fogalmazott meg afelől, hogy ez az új gazdasági kormányzás, a six-pack valóban jól működik-e majd. Elméletileg jó megközelítést hordoz, ám hogy tényleg működik-e, azt majd meglátjuk. Nekem személy szerint súlyos költségé vannak, mert úgy gondolom, hogy az állam és kormányfők nem követték a, a közösségi módszertant, inkább kormányközi alapon működtek együtt, úgyhogy ugye a végső döntésjogát maguk, kezé, maguk kezében tartották, nem akarták a bizottság és az Európai Parlamentet ténylegesen a döntéshez engedni döntő módon. Kérdésem az, hogy mi lesz akkor, hogyha azt látjuk majd, ami első körben történt a stabilitási növekedési paktummal, ha megsértik a szerződést, nem teljesítenek, és a bizottság mit mond majd? Hogy hát itt meg ott sérültek a célok, és kész, nem lesz. Tehát van-e B-terv magyarán? Hiszen azok, az érv elhangzott, az euró túl fontos, politikai projekt, szimbolikus projekt is, nem lehet kockáztatni ezzel meg azzal a létét. No ezért lennék nagyon körültekintő, várakozásaimat illetően is, és utolsó kérdésem, hogyan látja annak a kockázatát, hogy mondjuk tovább fejlesztjük az integrációt, gazdasági, fiskális integrációt az eurozónában, ez mennyiben kockáztatná azt, hogy az EU, az EU szétválik, az eurozóna és azon kívül államok közé kétsebességes Európa jön létre. Köszönöm, Sophie. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm az előadóknak és az elhangzottakat. Wolf véleményéhez csatlakoznék, Edvester véleményéhez, mert kicsit meglepett Krél úr prezentációja, hiszen azt hiszem, hogy nagyon sok szabályt, egyezmény, paktumot, megállapodást tető alá hozhatunk, de hogyha ezeket nem sikerül megvalósítani, és nincs ott a politikai akarat, hogy, hogy, hogy valóban ezeket ö, megvalósítsák, ahogyan ez hiányzott, akkor hiányozni fog a bizalom, ahogyan ez az ön előadásának is a célja. Tehát az egységesség általi irányítás, vezetés lehetetlen. Eljutottunk a határokhoz, és ahogyan Wolf is elmondta, nem lehet ugyanezen az úton tovább haladni. Aztán elmondta, hogy egy ilyen nagy terület esetében nem lehet egységes megoldást találni. Ez igaz, de hogyha megnézzük az Egyesült Államokat, államokat a dollárt például, hát akkor azt látjuk, hogy az sem ott is nagyon heterogén a helyzet, mégis egy kormányuk van, és, és bizalmat próbálnak kialakítani. Tehát ott is közösen tudnak dönteni, ezért döntésképesek. Aztán van ö, még egy kérdésem. Azt hallottuk, hogy az euró kötvényeket ö, el kell utasítani, mindig is el kell utasítani. Nem gondolja, hogy ez időkérdése? Tehát, hogyha egy új eurozóna modellt hozunk létre, ami inkább föderális jellegű, és nem pedig kormányközi jellegű, akkor nem lehet, hogy az lenne a végkövetkeztetés, hogy az euró kötvények ennek egy eszköze lehetne, lehetnének. Voltak erre vonatkozó javaslatok, hogy a morális kockázatot hogyan lehet csökkenteni az eurókötvények esetében, de azt hiszem, hogy végül is szerves részét képezné az eurókötvény az új rendszernek. Ähm, äh, Köszönöm, Sharon. Wolf Klintz első felszólalását illetően amikor a gazdasági kitekintésről, illetve előrejelzésről volt szó a Commerzbank részéről, akkor Wolf az a benyomásom keletkezett, hogy az a kérdés, hogy az euróvezet a következő években hogyan, alkohol, hogyan fejlődik, az nem az szinttel van összefüggésben, hanem az adatok alapján, amit te szolgáltatál, az a benyomásom kevet, keletkezett, hogy mi recesszióba kerülhetünk, és éppen ezért mindkettőjükhöz intézem a kérdést, Tárk úrhoz és Krél úrhoz. A g 20 közleményéből a múlt héten zajlott a találkozó, azon a helyen, ahol az arról esik szó, hogy mit kell tenniük most a fejlett gazdaságoknak, idéznék egy szót. Count surpluses will also implement policies to shift to growth based more on domestic demand Uh, those with large current account deficits will implement policies to increase national savings. Ich würde gerne von beiden Nos, szeretném mindkét úrtól megtudni, hogy mit is gondolnak erről a mondatról, azok, hogy mit is kellene tenni a felesleggel, egyetértenek ezzel, mi a tendő, tehát a feleslegekkel, és szeretném megtudni, hogy ott, ahol most éppen összeomlik a gazdaság, tehát az euróvezet Európai tagállamaiban lehetséges lesz -e a megtakarításokat képzését előrevinni, hiszen ez egy olyan kérdés, amiről mindenképpen vitázni kell. A következő kérdésem Stark úrhoz hiszen ön az iránt érintett intézett felhívást, hogy együtt vitessük meg a következő kérdést. Nos, Stárk úr, megint csak egy akut helyzetet érint a kérdésem, hogy mit is teszünk ebben a pillanatban, hogy megmentsük az euróvezetet. Ön azt mondja, hogy az Európai Központi Bank nem képes beavatkozni, euró kötvényekre is nemet mond. Az ESFS-re igent mond, vagy pedig hagyja, hogy ebek harmad 30 adjára jusson az euróvezet? Tehát ez a kérdésem még, ön hol látja ebben az intézményi rendszerben az Európai Parlament szerepét, dicsérte a tevékenységét, hol helyezkedne el a parlament ebben a rendszerben az Európai Tanács elképzelésevel szemben például? Köszönöm szépen, nagyon sok kérdést uh, hallottunk, de még vannak is, lesznek is kérdések. Körülbelül négy percük van arra, hogy választ adjanak. Először Jürgen Stáknak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Először is eh, Grinz úr kérdésére szeretnék válaszolni, hogy a gazdaságirányítás megvalósul-e akkor, hogyha a szabályokat nem alkalmazzák, mi történik. Nos, azt hiszem, hogy egyértelműen elmondtam a bevezetőmben, hogy nem kvantumugrásról van szó, nem arról, amit az LKB kért. Egyértelműbb, szigorúbb szabályokat kértek, ez kell ahhoz, hogy a jelenlegi helyzetre megoldást találjunk, illetve a jövőre megoldást találjunk, és a gazdaság irányítást föllendítsük. Tehát a megvalósítás, a szabályok alkalmazása fontos. A bűnösök ezekre oda kell figyelni, és a megvalósítás tehát valóban nagyon fontos. Eljutottunk az egységes döntés határához, és gyorsabb döntéshozatalra van szükség, bár nem értek egyet azzal, hogy az Egyesült Államok, ahol ugye teljesen más a politikai struktúra, döntésképesebb, mint az Európai Unió. Nem, ők egy teljesen más intézményi háttérrel rendelkeznek, meg vannak a saját gondjaik, akkor, amikor valamit át akarnak vinni, ugye ezt láttuk a, a közelmúltban is, a különböző kérdések esetében. Tehát azt hiszem, hogy ezt a két, az Atlanti óceán levő két oldalon levő helyzetet nem lehet ilyen egyszerűen összevetni. Az biztos, hogy erős politikai akaratra van szükség a szabályok alkalmazása érdekében, és remélem, hogy ebből a szempontból az Európai Parlament szerepe megerősödik, az Európai Parlament is fölvállalja a feladatát, és a kormányokat, a, a bizottságot, a tanácsot emlékezteti a feladatára. Le kell vonnunk a tanulságot a válságból, csak így előzhetjük meg azt, hogy ismét válságba kerüljünk. Ami pedig az eurókötvényeket illeti. Nos, nem arra utaltam, hogy nem azokra a körülményekre, feltételekre, amelyek alapján érdekes eszköz lehet az eurókötvény. Az irányítási, kormányzási kérdésekre utaltam, és azt kell, hogy mondjam, hogy az eurókötvények alapja egy más kormányzati struktúra, egy mélyebb integráció, a politikai unió felé való elhaladás, lépés és az integráció eredményeképpen az euró kötvény egy kézzel fogható eszköz lehet. Ehhez azonban más struktúrára van szükség, illetve arra, hogy a szuverenitást áttegyük szupranacionális szintre, esetleg egy új testület kezébe adjuk, amelyet megbízunk ezzel a feladattal. Ami a G20-ak kérdését illeti, Bulman úr kérdését, a többlettel rendelkező országoknak ezt kell tenniük, a deficit országoknak azt kell tenniük. Most ezzel kapcsolatban, és itt a saját véleményemet mondom, 1978 jut eszembe, amikor Bonban a G7-ek csúcs találkozóján konkrét feladatok előtt álltunk, az egyes országok konkrét feladatokat akartak megoldani, nem működött. Lehet, hogy most más a helyzet, a G20-ak működhet, de finom hangolásra van szükség, és oda kell figyelni, hogy ne lépjük túl a határink, határainkat. Különösen a deficit országok esetében ö, oda kell figyelni a helyzetre, hiszen ők okozzák a nagy problémát, és ebből a tekintetben, ebben a tekintetben nem értek egyet a kigazítás szimmetriájával, ez a parlamenti megközelítés, hiszen szimmetrikus megközelítésre van aszimmetrikus megközelítésre van szükség. A legsúlyosabb problémát a deficitországok jelentik, és ott kell ezeket kezelni. Ami dél-dél-kelet-európát illeti, a periférián levő országokat, nem csak a fiskális konszolidáció kérdését. Túl egyszerű azt mondani, hogy a fiskális konszolidáció a gazdaság csökkenéséhez, összezsugorodásához vezet. Keynes után 70 évvel sincs még megállapodás a közgazdászok között arról, hogy a fiskális szorzó hogy mekkora legyen és mi a feladata. Tehát 70 évvel Keynes után sincs ebben megállapodás. A fiskális és strukturális reformok kombinációja adhatja a potenciális növekedést. Ez a kulcs, különösen Görögország esetében a privatizációs folyamat adhat megoldást, ennek a folyamatnak kezdetét kell vennie. A fiskális konszolidáció nem kerülhetjük el, a piacok ma teljesen másképp reagálnak, mint az évtized közepéig reagáltak. A hitel tűrőképesség nagy mértékben csökkent, a piac résztvevő, piaci résztvevők nem tolerálják a deficitet, illetve a folyamatosan növő deficitet és hiányt. A, múlt, a múltban a föllendülő a föllendülő országok, amit ők tapasztaltak, azt most a fejlett országok is tapasztalhatják, a piacok tovább nem fogadnak el semmilyen javaslatot, ami arra vonatkozik, hogy Görögországot finanszírozzák. Tehát a három által említett elemnek együtt kell működnie. Mechanizmus. Also ami az alkut mechanizmust illeti, tehát nem az EKB, nem az eurókötvények, hanem aztán az ESFS. Mit teszünk mindezzel jelenleg? Nem hosszú távon, hanem aktuálisan jelenleg. Németül válaszolok, mondja Stark úr, jelenleg arról van szó, hogy megválaszoljuk a kérdést, és gyakran kedvezően válaszolhatjuk meg, hogy Görögország megkapja a következő hitel szeletet. Ez aktuális, azon feltételek mellett, hogy az adósság állomány fenntarthatósága adott ezen program végén. Másodszorban Természetesen az ESFS-szel kapcsolatosan a rugalmasságot illetően felvetődik az ösztönzők kérdése, vagy egy biztosítási szerep az ESFS esetében, de ezt nem az LKB-nak e kell megválaszolni, ez egy politikai jellegű kérdés. Harmadsorban itt a bankok feltőkésítéséről is szó van, hogy elég puffer zónát teremtsünk számukra, amennyiben a válság kiéleződne. Jelenleg ezek az akut kérdések. Okay, thank you. Rendben, köszönöm. Köszönöm a kérdéseket, meg a kommentárokat. Adott tartok. A, az előadásom, a szóbeadásom nem volt jobb, gyengébb minőségű volt, mint az írásos anyag, amit írtam, tehát érdemes elolvasni az írásos szöveget. ha azt fel kell tenni a kérdést, ha valaki alkoholista, akkor mi a baja, mi a baj? Miért van olyan sok ország, amelynek olyan magas a hiánya? Miért terjed ez a betegség? 17 államot vizsgáltunk meg az eurozónában, ezek közül csak egy ö, ö, viselkedett rosszul éveken át, Görögország. Tehát e, ellenőrizzik el a, az államháztartását, ám ennél még fontosabb, hogy megvizsgáljuk 2002 óta mi történt. Változtatni kell. 16 másik országban. Ha négy évvel ezelőtt lett volna válság, akkor egyetlen országnak sem volt nagyobb hiány, mint 3%-a a GDP-nek. Tehát jó, rendben voltak a, a, a költségvetési. Az akkori szabályok szerint az államháztatás rendben volt. Tehát a szabályokat tartották. Azért lettek alkoholisták, mert világválságot kellett átéljenek. És most nem fis, új fiskális ösztönzőkről beszélünk, mert szerintem túl sok, szerintem túl sok az alkoholista. Nem csak a köz, az államháztartásokról kell gondolkozni, meg az adósságállományról, hanem a közszféra és a magánszféra adósságairól. És ebben nagy különbség van az eurózóna országai, meg az amerikaiak között. Nálunk nem volt olyan adósság, eladósodottság, mint Amerikában, tehát lehet, hogy van még mozgásterünk. És értem én, hogy a pénzügyi piacok azt mondják, hogy, hogy riadjunk vissza a magas hiányoktól és adóságtól, ugyanakkor a növekedést követelnek. Azt nem lehet megmondani. Azt nem lehet megjósolni, hogy holnap biztos, hogy lesz növekedés, azonban az megmondható, hogy abszolút nem értek egyet Stark professzorral ezen konszenzus tekintetében, a fiskális multiplikátor hatás tekintetében. Nagyon sok tanulmány született az elmúlt években, mind ugyanazt mondja. Nem nagyon magas, de pozitív ez a hatás. Az OECD, az IMF nagyon sok tanulmányt írott. Az LKB e is. Na, szóval fontos ez. Miért lettünk alkoholisták? mert válságot éltünk át, és jön egy következő. Mit teszünk? Semmit? Essünk kétségbe, ne bízzunk az intézményeinkben? Hogyan tudjuk megmagyarázni az állampolgárainknak, hogy két-három éve olyan fiskális politikát követtünk, amely nem volt sikeres, és hasonlóakat akarunk most is követni? Kérdés ez lehet, hogy a választ nem tudom, de a kérdést fontos feltenni, ami az együttműködést illeti. Épp azon gondolkoztam, hogy talán fontos lehet, hogy az LKB-t arra kényszerítjük, hogy részt vegyen valamiben, amiben eredetileg nem nagyon szívesen, amihez nem nagyon fült volna a foga. Ha az állam és kormányfők, vagy az Európai Parlament akár, azt mondják, hogy igen, tudjuk, hogy működik az LKB, élete végéig független intézmény, az ár stabilitást kell, hogy kövesse, hiszen az alap pitókiratában ez a fő célja. Ám, ha, ha az lkb együttműködést kérünk, felnőttek közötti együttműködés tárgyalás alapján, nem, nem kell finanszírozni olyat, amit nem akar, de a win-win helyzet alapján, egyensúly alapján vitat, megvitathatunk egyes projekteket, jelenleg egy-egy kormány tárgyal az LKB-val, és ha akkor, akkor azt mondja, mint hogy az LKB nem független, vagy nem gondolják függetlennek. Van egy projektünk. Ez a projekt az euró, ez egy közös ügy. Tehát le kell szögeznünk újra és újra, hogy az LKB-ra szükség van, kiváló munkát végzett a világválság során, függetlenként kell fennmaradjon, az infláció elleni harc eszközeként, és és az árstabilitást elértük, sőt, bizonyal hozzá tud járulni a, göz, a gazdasági növekedés kilátásodnak javításához is. Bízom ebben, hogy ez az LKB számára is szélez, hát nem tudom, hogy ez a bizalom ez indokolt-e. Ami pedig a szabályok betartatását illeti, kaptam egy kérdést egy hölgytől, aki elment közben. Nem mondtam azt, hogy nem foglalkoznék a szabályok betartatásával, pusztán azt mondtam, hogy a megfigyelendő dolgok között felkeltetjük a kérdést, miért hajtunk végre fiskális politikákat? Mert lehet, hogy Stark professzornak igaza van, a, a fiskális multiplikátor negatív. Akkor dobjuk el a politikát, akkor nem kell kormány, nem kell, nem kell költségvetés, ha abszolút hatékonyság nélkül működik, mint ez, akkor hagyjuk. Akkor miért élünk ezek az eszközökkel? Csak egy kérdésként teszem fel. Ami a, volt, ami a szuficites meg a deficites helyzeteket illeti, hát a szimmetria, ugye a pontozott táblát használók között látható, az, akinek vannak megtakarításai, segíthetik azokat, akiknek nincs. És honnan jön a megtakarítás? Egy deficites országban? Hát a kormányától. Csökkentve a hiányt akkor, amikor külső ösztönzők ereként késztetik. Ez lehet egy alternatív út, ezt szerintem a g 20 ok során is ezt a felek ezt javasolták. Elnök, nincs más lehetősége, mint hogy az 50 maradó kérdés egyszerre felteszünk, talán még a válaszra is lesz idő. Ha meg sokáig beszélnek a képviselők, akkor nem. Dorfman, because I've, I've put Werner... Werner előre tettem egy kicsit az előbb említett sorban, mert néppártól nem kérdezett meg senki. Először Kay. Very brief on the... Köszönöm szépen, elnök azt, hogy nagyon röviden szeretnék szólni. Említettem, hogy előadók jönnek, és kérdések fognak megmerül, felmerülni a pénzügyi területről. Stark úr, ez önnek szól ez a kérdés. Mindenki, akivel beszéltem, azt akarja tudni, hogy hogyan lehet, hogy válság idején egy ilyen elismert szakember visszalép, lelép. Nem tudom, hogy megosztaná velünk a valós okokat. Köszönöm. Yeah, thank you, Sharon. I would... Köszönöm szépen, Sharon. Én is köszönettel tartozom az előadóknak, mind a két panel előadóinak. Kapcsolódtak egymáshoz a témák, és két különböző szintről beszéltünk, egyrészt a válságkezelésről, másrészt pedig a jelenlegi válságból levonandó tanulságokról, hogy az új kormány gazdasági irányítást megfelelően tudjuk kialakítani. Én a válság irányításra szeretnék központosítani, mert hogyha ebben nem leszünk sikeresek és következetesek, akkor valószínűleg ezek az eszközök, lépések, viták, amelyekről most szólunk az új ö, gazdaságirányítás kapcsán, esetleg érvényüket veszték, kiüresednek. A kérdésem általános, és mindenkit arra kérek, hogy röviden válaszoljon. Három hónappal ezelőtt az Európai Tanács döntést hozott, történelmi jellegű döntést, a válság kezelésére vonatkozóan, a, illetve az elterjedés, a továbbterjedés megállítására vonatkozóan, a görög problémára választ adván. Rákövetkező jövő héten hétfőn lesz egy másik tanácsülés, ami szintén történelmi jellegű tanácsülés lesz. A kérdésem egyszerű, mi mi történt július és október között, mi az, ami rossz irányba fordult, és mit kell tennünk annak érdekében, hogy a következő tanács, tanácsok sikeresek lehessenek, és valóban választanak a válságra. A harmadik kérdésem pedig Görögország képtelenségét, illetve képességét illeti. A hitel újra struktúrálásáról beszélünk. Szeretném megtudni önöktől, hogy a július 21-i döntések vajon hatékonyak-e, megfelelőek-e, vagy önök úgy gondolják-e, hogy ez, ezeket újra elő kell venni, és át kell alakítani? Werner. Köszönöm szépen, több kérdésem is van. Egyrésztről Krell úr érveinek, szerintem nem meggyőző érveinek intenzitása irritelt. Az adóság halmozás nem megoldás, ezt mindenki osztja ezt a véleményt, és a gazdaság története ezt világosan megmutatja. A stabilitás és növekedési paktumot ezért alapították, a 60 százalék volt az az állapot, amikor létrehozták ezt a paktumot, és a 3% volt 10 évvel ezelőtt az átlagos növekedési ráta, most a 3%-os deficitet ö, csökkenteni kell, nem pedig növelni, tehát pontosan fordítottja lenne szükséges. Három kérdésem van, először is egy megjegyzésem először az USA-val kapcsolatban. Jelentéstevő vagyok a származtatott termékek tárgyában, és megállapítom, hogy az elnök aláírása ellenére 2010. július 21-én a középtávú választások során ezt nem hajtották végre, ezt a törvényt. Noha egyetlen parlamentet választottak újra a kongresszust, tehát nem hiszem, hogy ez hosszú távú lesz. Az európai gazdasági miniszteri tisztség létrehozása tetszik nekem, de látom a nemzeti egoizmust, amely erősödött az elmúlt években, és a kormányközi módszert, amely itt hatott, és az minden egyéb, mint közösségileg orientált módszer, ez a jellege EU bizottság gyengesége is, amely a probléma része, mert a bizottság véleményem szerint nem képes arra, hogy a szükséges szervezeti előfeltételeket megteremtse, nem ellenőrizte Görögországot, a strukturális alapokat sem és egyebet. 60 eljárásból egyetlen egyet sem vittek végig különböző okokból, és itt nem a tagállamok sora ez, hanem az Európai Bizottság. És lenne egy kérdésem Stark professzor úrhoz a bankok feltökésítése kapcsán. A bankok, az amerikaiak az első szakaszban szintén feltőkésítették bankjaikat, de az európaiak akkoriban más utat választottak. Az amerikai modell eredményes volt az ön jelenlegi megítélése szerint, és azt mondaná, hogy egy önkéntes kilépés az euróövezetből kiszámíthatatlan következményekkel járna el, hogyha Görögország ekként döntene. Nagyon nehéz helyben vagyok. Mert hogy írásbeli válaszokat kell kérnem majd, ha csak nagyon-nagyon röviden nem fogják. Lió. Bon, j'avais deux questions, mais bon. Két kérdésem lenne. Kezdem az elsővel. Krél úrhoz teszem fel ezt a kérdést a multiplikátorokkal kapcsolatos vita nagyon fontos, feltételezve, hogy a multiplikátorok elmélete a tapasztalati szakirodalomban is jelen van. Nos, mit tehát a multiplikátorok ért téke Franciaországban és Németországban. Azért teszem fel ezt a kérdést, mert aki azt mondja, hogy multiplikátor, azt mondja, hogy ez ellen a kiadások zsugarodnak, a növekedést mindenhol lefelé korrigáltak Európában, Franciaországban a kormány már felülvizsgálta a növekedés előrejelzéseit 2012-ben, 2,25-ről 1,75 százalékra, és a mostani közgazdások azt mondják, hogy 0,8 százalék lesz mindössze ez a növekedés, tehát ez Franciaországban 10 milliárdos bevételkiesést jelent. Ezt hozzávesszük még a 10 milliárdos adónöveléshez, amire sor került, erre sor fog kerülni a következő hónapokban, mert felülvizsgálták az előrejelzési növekedéseket lefelé módosították, annak érdekében, hogy a 4,6%-os deficit célt elérje 2012-re, és 3%-os 2013-ra, ez egy európai kötelezettségvállalás. Tehát itt egyrésztről látjuk a 20 milliárdos csökkenést, a francia kormány viszont, hogyha 3%-os kritériumot tekintetben, tiszteletben tartottam a 2013-ban, annak milyen következményei lesznek. És e, mm, Stark úr, az LKB-nak e nincs hatásköre a, polit, a költségvetési döntésekben. A Nobel-díjas ebben az évben azt mondta, hogy az USA költségvetése sem működhet szövetségi költségvetés nélkül, tehát fel kellene hívni a tagállamokat arra az Európai Unióban, hogy a költségvetési szuverenitásokról lemondjanak. Ön mire is gondolt valóban, amikor azt mondta, hogy a költségvetési politika haszontalan? Mindenkit figyelmeztetek, hogy a előadóink egy percest választ tudnak adni majd, és a többit írásban mert így nem megy tovább. Remélem mindenki megtanulja, hogy mi a lecke. Herbert. Fragen. Nagyon rövid kérdésem lenne Stark professzor úrhoz. Ön azt mondta, hogy a makroökonomiai felügyelet végrehajtását, illetve már előre látja a problémákat. Itt a parlamentben nagyon hosszasan vitáztunk a scoreboardról, és a jogalkotást illetően le kell írni ott a scoreboardot, ahogyan most döntöttünk, az vajon célra vezető-e ön szerint, illetve az a félelem, amit ön leírt, az onnan származik-e, hogy az alap törvény e tekintetben nem megfelelő. Right, thank you very much. Well, I'm going to come... Köszönöm szépen. Jürgen Stáknak adom meg először a szót, azért, mert Kény nagyon érdekes kérdést tett föl, erre mindenki szeretné tudni a választ. Ugye mindenki mindenkihez tette fel a kérdést, ez pedig több mint egy perc lenne fejenként. Sajnos. Jürgen, tehát öné a szó. Tíz másodpercet egy olyan kérdésre, amelyről már beszéltünk, az EKB függetlensége. Ezt sosem kérdőjelezték meg. Második, másodszorban hogyha ez megkérdőjeleződik, akkor túlzott nyomás helyez, helyeződik az LKB-re. Ami szeptember 9 egy bejelentést illeti, hogy lemondok, akkor, amikor meg lesz az utódom, ennek személyes oka van. Látják, hogy még mindig itt vagyok, és hivatalomban is maradok év végéig, és elég valószínű, hogy az év végén részletesebb információval szolgálok majd. Most azonban még mindig elvégzem a feladatot. hivatalomban vagyok, és erre nem szeretnék részletesebben kitérni, hogy mi történt július és október között. Nos, a megvalósítás hiánya túlságosan sok időt vett igénybe azt, hogy a július, az, hogy a július 21-i döntés megvalósuljon, és ez további bizonytalansághoz vezetett egy amúgy is nagyon bizonytalan világban. Azt hiszem ez a legfontosabb gondolat. Ami pedig Görögországot illeti, a július 21-i döntés az az volt, amit, amit július 21-én döntöttek, azt nem ö, valósították meg, föl kellett volna gyorsítani az erre vonatkozó erőfeszítéseket. Langen úr kérdésére válaszolva, nos igen, Mindkét szinten vannak hiányosságok, nemzeti és szupranacionális szinten is, tehát maga az a tény, hogy ebben a mélységes válságban vagyunk, az államadóság válságban, ez nemzeti szintű kudarc miatt is van, jó időkben a szabályokat nem valósították meg, nem alkalmazták, és a kormányok nem tartották be a kötelezettségeiket, túllépték a célkitűzéseket, ami szupranacionális szintet illeti, az ellenőrzési eszközök Európai Uniós szinten nem működtek, nem alkalmazták ezeket. Ami az, az USA újratőkésítés és újratőkésítés kérdést illeti, nem szeretném elmagyarázni, hogy hogyan jutottunk erre a konkrét adatra, illetve az újratőkésítésre az USA esetében, de ezt a, a piacok hitelesebbnek tekintik, mint az európai helyzetet. A jelenlegi erőfeszítéseinket sem tartják a piacok sikeresnek. Túlságosan gyorsan beszélek? kérdezi az előadó. Tehát kiszámíthatatlan következményei lennének annak, hogyha Görögország kilépne az eurozónából, és az utolsó megjegyzésem a makro gazdaság eredménytáblát illetően. Nos, azt kell, hogy mondjam, hogy úgy van ez kialakítva, és valószínűleg úgy is alkalmazzák ezt az eszközt, hogy egy eléggé határozatlan és rugalmas eszköz, vagy egy-két mutatóra kell csak összpontosítani. Gyakorlatilag befejeződött az ülés technikai szempontból, úgyhogy csak egy rövid megjegyzésre. Utalva a kérdésre, az automatikus szankciók nézetem szerint továbbra is vitathatóak, ami azonban nem, az a szolidaritás, ami automatikusság kell váljon, hogy gyors legyen, és ne kelljen sokáig várni ahhoz, hogy a döntéseket végrehajtsák. Mert ez a, a probléma oka Görögországban. Tehát az automatikus szolidaritás fontosságát húznám elő, alá. Aztán, hogy a magasabb adósságállományt támogatom-e? Igen. Szerintem igen mert a gazdaságpolitikák kihatnak a feltételekre. Vannak helyzetek, amikor jobb a magas adóság állomány, van, amikor jobb a kisebb. Ám a legfontosabb a jó diagnózis. Ezen kell elgondolkoznunk. Ami pedig francia kollégám kérdését illeti, Németországban nem tudom én a multiplikátor hatás, Franciaországban 0,8%. Rövid távon és 1,8 hosszabb távon. Legalábbis három tanulmány ugyanezt erre jutott. Elnök, nagyon gyorsan. André Ricardo, akarom mondani valamit? Nagyon-nagyon röviden csak. Hogy mi romlott el? Szerintem a gazdasági és monetáris unió nagyon nagy arányban rossz tőkek allokációt támogatott, és az Európai Unió nem látta be a vonatkozó veszteségeit. A tőke rossz széthelyezéséből áradó károkat be kell látni. A lehető legjobb nemzetközi korlátokat illetően egy különleges döntéshozatai mechanizmusra, rendszerre van szükség. Köszönöm, mondja az elnök. Azt kérdeztem az előadóimtól, hogy válaszaikat írásban igyekeznek-e majd kibontani, amire nem volt időnk, arra vonatkozóan, és ha bármi befut tőlük, azokat a szakbizottság tagjai között szétosztjuk, illetve elküldjük mindenkinek. Sajnos gyakran van ez, hogy nagyon izgalmas kérdések, nagy számban születnek, ám arra nem marad idő, hogy ezekre választ is adjanak a címzettek. Remélem azonban, hogy írásos módon sikerül majd válaszokat kapni. Most lesz a koordinátorok ülése, azt kérem, aki nem hivatalos arra, az hagyja el a termet. Mielőbb hogy aztán tudjunk ülésezni. Köszönöm.